Thank you, friends. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy itt vannak. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak, és azoknak is köszönöm, akik itt voltak a koordinátorok ülésén, és először is szeretnék mindenkit köszönteni, és főleg Vera Jurovát, aki az átláthatósági kérdésekkel foglalkozik az Európai Bizottságnál, úgyhogy őt mindig nagy szeretettel várjuk, és nagy örömmel fogadjuk a struktúrált párbeszédet az Európai Bizottsággal az ő felelősségei körébe tartozik az elszámoltathatóság, és ő pedig itt a Libe szakbizottságnak felel. A demokrácia erősítése, médiapluralizmus, dezinformáció elleni harc, Európai Uniós értékek, jogállamiság erősítése, éves jelentés jogállamiságról és az alapjogi karta témái tartoznak a portfóliójába. És természetesen attól függően, hogy az Európai Unió csatlakozik-e a ENSZ Emberjogi Bizottságához, megvan ehhez most már a jogi mandátum, de még nem történt meg. Vannak még más területek is, amelyről párbeszédet, eszmecserét folytathatunk. Természetesen ez önöktől is függ, kedves parlamenti képviselők, az önök kérdéseitől. De először hallgassuk meg az alelnököt, és aztán a koordinátorok következnek, és sorban a parlamenti képviselők. Ahogyan nagyon sokszor elmondtam már, kérem, hogy mindenki vegye figyelembe azt, hogy az idő nagyon szűkös. Délelőtt két panel is volt, hat panelista, és aztán még a vita következett. Nem volt senkinek elég az ideje, ez egyértelmű. Most másfél óra állt rendelkezésre, és most is másfél óra lesz majd Vera Jurovával, lehet, hogy ez sem elég, de kérem, hogy mindenki lássa, hogy amikor vége az időnek, akkor vége. Mert aztán majd Skinász biztos jön, aki az európai életmódról fog beszámolni. Vera Jurovának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Valóban tényleg, ténylegesen az értékek és az átláthatóság is fontos kérdések számomra. Nagyon örülök annak, hogy itt vagyok, és hogy önökkel párbeszédet folytathatunk. És hát reméljük, hogy jól indul ez a mostani mandátum. Önök is tudják, mint ahogy mások is, hogy a korábbi mandátumok alatt is nagyon jó együttműködést tudtunk kialakítani. Ez mindenképpen a jövő szempontjából is megszívlelendő, mert szeretném a közös érdeklődési körbe tartozó témákat ugyanazzal az energiával és intenzitással ö, megoldani, ahogyan korábban. A mai napon egy digitális csomag látott napvilágot a bizottság részéről, ezen keresztül szeretnénk a digitális forradalom, mint nagy kihívás témáiról beszélni. Ezek mind igen fontos kérdések a szakbizottság munkájának szempontjából is, ugyanígy a mesterséges intelligencia és az adatforgalom is. Beszéljünk egy kicsit a büntetlenség kérdéséről alapvető jogok, demokrácia és jogállamiság, ez a Szent Háromság áll a középpontjában a mi munkánknak. A technológia kell, hogy az embereket szolgálja, és nem fordítva. Ez tulajdonképpen európai modellként a kiválóság és az egymás iránti bizalom modelljét testesíti meg. Egy olyan európai modellt alakítunk ki, amely teljes mértékben tükrözi az alapjogokat és az európai értékeket. Olyan európai modell, amely a diszkrimináció vagy a csúsztatások ellen a kezdet-kezdetétől felveszi a harcot a mesterséges intelligencia egy nagyon fontos és átalakító jellegű technológia, rengeteg előnye járhat a gazdaság és a társadalom számára, de rengeteg kérdést is felvethet. Az emberi méltóság, a privátszférához való jog, a diszkriminációmentesség, a szólásszabadság kérdéseivel kapcsolatban. A mai napon nyilvánosságra hozott fehér könyv kapcsán azon gondolkodott el az Európai Bizottság, hogy hogyan lehet a célokat megvalósítani. Mik ezek a célok? A mesterséges intelligencia előmozdítása, és ugyanakkor az ehhez kapcsolódó visszaélések megakadályozása. A bizottság jövőbeli döntéshozatalához ehhez a területen hozzá fognak járulni ezek a fajta megközelítések, a különböző olyan, olyan területek, amelyek átláthatóak kell, hogy legyenek, mint a rendőri munka, vagy az egészségügy, vagy tényleg olyan kockázatos alkalmazásai a mesterséges intelligenciának, ahol ez problémát vethet fel. De én már kimondtam nyilvánosan is, hogy nem szabad, hogy fekete dobozok, érthetetlen fekete dobozok álljanak az útunkba a közös európai értékek nagyon nagy előnyt jelenthetnek Európa számára, hiszen a bizalom, a megbízhatóság rendkívül fontos az új technológiák alkalmazásának világába. A mai digitális csomag egyébként az adatokra vonatkozó stratégiát is tartalmazza. Európa az egységes piac van teljesedik ki, ez az ereje, ez az erőssége, és nagyon fontos, hogy ezen belül az adatforgalom is megfelelő legyen, ezért azt javasoljuk, hogy az ipari típusú adatokhoz való hozzáférést szélesítsük. Ugyanakkor a globális dimenziókat sem szabad, hogy elfelejtsük, mm. és hasonló gondolkodású partnerekkel, mint Japán, konvergenciára kell törekednünk a garanciák tekintetében és a kölcsönös bizalom tekintetében. Ezen kell dolgoznunk, és megfelelő um, arányos um, megközelítést kell alkalmaznunk, és ha így kéz a kézben haladunk uh, más partnereinkkel, akkor a mesterséges intelligencia területén épp annyira úttörő szerepet vihetünk majd, mint ahogy ez megtörtént már az adatvédelemmel kapcsolatban. Nézzük most uh, a jogállamiság kérdését. Itt nagyon világos leszek. Az jogállamiság az az alapja mindennek. Biztosítanunk kell, hogy ezt mindenhol betartsák, és minden egyes tagállamot azonosan kezeljünk. Azok a kezdeményezések, amelyeket a bizottság amelyekbe belekezdett a bizottság, mindenképpen a jogállamiság alapjain kell, hogy álljanak. A jogállamiság nem csak a bizottság feladata, ennek a fenntartása, hanem az Európai Bizottság, a tanács, a tagállamok és az Európai Parlament közös feladata. Én úgy látom, hogy ez a munka három szempontot kell felüleljen. Az első, Mai napon szeretném nagyon világosan kimondani azt, hogy az Európai Bizottság továbbra is a szerződések őreként fog fellépni, amennyiben a tagállamok jog, jogszabályai nem felelnek meg az Európai Uniós kereteknek, akkor bizony kötelezettségszegési szabályokat fogunk illetve eljárásokat fogunk velük szemben foganatosítani. Erről a múlt héten a plenáris ülésen is szó esett. Most például a lengyel fegyelmi rezsimekről fogunk beszélni, ezeket fogjuk megvizsgálni, és amennyiben ezek nem felelnek meg a jogállamiság EU-s kritériumainak, akkor bizony nem fogunk kesztyűs kézzel bánni. Nagyon fontos ezen kívül az éves jogállamisági ciklus megvalósítása, amely minden egyes tagállamot lefed majd. Ez a jogállamiság, az alkotmányosság, a korrupcióellenes harc, a média szerepe és az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdéseire fog kiterjedni. Az adatvédelem is ide tartozik, és reméljük, hogy őszre készen lesz az első ilyen ciklus, hogy tényleges vitát tudjunk önökkel és a tanácssal folytatni. Ezzel az Európai Unióban a jogi államiság kultúráját kívánjuk erősíteni. Ezzel kapcsolatban én mindig készen állok a párbeszédre a tagállamokkal, és ezért is látogattam el Lengyelországba, és én nagyon remélem, hogy megtaláljuk azt a módszert, amelyel biztosítani tudjuk nem csak a jogok és értékek érvényesülését, hanem a párbeszéd kultúráját is elő tudjuk mozdítani. A többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos holnapi EU csúcs kapcsán egy javaslatról hadd számoljak be az európai adófizetők pénzének védelmével kapcsolatban. Itt nagyon örülök annak, hogy azt látom, hogy ez továbbra is a tárgyalások alapját képezi, de nem vagyok hajlandó az ambíciókból engedni sem tartalmi kérdésekben, sem pedig a döntéshozatali mechanizmusok területén. Ami az alapjogokat illeti, tíz évvel az alapjogi karta elfogadása után nagyon várom azt, hogy év végére egy átdolgozott stratégiát fogadjunk el. Jobban oda kellene figyelnünk a megvalósításra, az implementációra, olyan kérdésekben, mint amilyen például a xenofóbia, rasszizmus ellenes harc, illetve a karta tagállami szintű megvalósítása. Készen állunk arra, hogy az Európai Unió európai, emberi jogok európai nyilatkozatához való csatlakozását ismét lendülettel töltsük meg, és hát nagyon várom ezt a munkát, és politikai szinten a közelről nyomon fogom követni mindezt. Most a harmadik nagy téma következik, amely a demokrácia. Ezzel kapcsolatban szeretném az Európai Demokrácia Cselekvési Tervet bemutatni, ez az, amit az év végére szeretnénk létrehozni. Rengeteg a kihívás a demokráciával kapcsolatban, ilyen a dezinformáció, a médiapluralizmus térő kihívások és a választási folyamatokba való beavatkozás is. Természetesen nem a semmiből kell kezdjük ezt a munkát, már egy bevált gyakorlatonra tudunk építeni, de ugyanakkor elképzelhető, hogy jogalkotási, új jogalkotási eszközökre is szükség lesz. Politikai platformokra van szükség, a különböző buborékok, az átláthatóság hiánya, az algoritmusok által megalkotott tartalmak miatt. Ezért is az európai politikai pártok finanszírozásának átláthatóságát is nagyon komolyan veszük. A manipuláció és az online dezinformáció, a politikai pártok honlapjainak meghekkelése, ilyen például a Cambridge Analytica, szintén olyan kérdések, amelyeket nem hagyhatunk ki figyelmen kívül. Vannak olyan államok is, amelyek beavatkoznak más tagállamok, vagy más államok ö, ö, választási rendszerébe. Fontos, hogy át, elszámoltatható és felelősség teljes rendszer alakuljon ki. Ugyanakkor a média szerepét is le kell fadni, ebben le kell fedni ebben a, a cselekvési tervben. Március 20-án lesz egyébként ezzel kapcsolatban egy találkozónk, és én biztos vagyok benne, hogy ez is fontos újdonságokat fog majd felhozni. A dezinformáció területén valóban többet kell tennünk. A hazugság nagy probléma, de még nagyobb probléma az, hogyha az emberek hisznek ezekben a hazugságokban. Ezen felül a platformokkal való együttműködés és az emberek oktatása, képzése nagyon fontos ezen a területen, hiszen fontos az, hogy úgymond beoltjuk, beoltsuk a társadalmat a dezinformáció vírusa ellen. Ezen kívül pedig meg kell találni ezeket a dezinformációs trendeket, és hát remélem, hogy a külügyi szolgálattal együtt ezen a területen is előre tudunk lépni. Egyébként az Egyesült Államokba fogok ellátogatni nem olyan soká, és ott is a mm, káros tartalmak és a dezinformáció lesz az egyik napi rendi pont, amelyet megvitatunk majd velük. Ezen kívül. Nagyon fontos az, hogy az egyenlőségi és és igazságügyi kérdésekről is folytassuk a munkát, ilyen az EPPO, az adatvédelem, vagy az eladó állampolgárság kérdése, és ezzel kapcsolatban természetesen várom a GDPR-ral kapcsolatos hozzájárulásokat is a parlament részéről. A GDPR-t is implementálni kell, segítenünk kell a KKV-kat ebben a folyamatban, és nem szabad, hogy újra megnyissuk a tárgyalásokat, hanem inkább az implementációra kell odafigyelni. Várom az önökkel való a szoros együttműködést és a dezinformációval kapcsolatos különbizottság munkáját is várom. Köszönöm. Köszönöm szépen, egy fantasztikus beszéd volt. A Libe nagymitértben motivált a felsorolt témák kapcsán emberjogi kérdések vannak függőben, sok mindent kell megbeszélnünk, éppen ezért meg is nyitom a vitát. Először a koordinátorok kapnak szót, először Lenárc úr. Azt javaslom, hogy mindenki két percben szóljon hozzá a vitához. Nagyon sok téma hangzott el. Megpróbálok rövid lenni. Köszönjük szépen, hogy eljött, miután a mesterséges intelligenciáról és a digitális jövőről szóló stratégiát bemutatta. Nagyon fontos, hogy működő legyen a belső piac, és ez erősíti a demokratikus értékeinket is. Itt teljes mértékben támogatjuk Önt. Létezik a fehér könyv a mesterséges intelligenciáról, Mit gondol arról, hogy ez elegendő időt ad számunkra, hogy a fehér könyvben rögzített elemeket megvalósítsuk? Az Európa demokrácia, Európa demokrácia vonatkozó cselekvéset tervet illeti, <clears throat> Említette, hogy szabályozásbeli eszközökben is gondolkodhatunk. Én úgy érzem, hogy a teklat cégek is megjelentek. Tehát, hogyha arra szeretnénk a tech platformokat arra ösztönözni, hogy legyenek jobb, jobban beszámoló képesek, ami az átláthatóságokat, illeti az algoritmusokat, szólná esetleg erről néhány szót. Az EPPO főügyésze itt járt nálunk, és aggódott amiatt, hogy a tagországok csak részmunkaidőben dolgozó ügyészeket küldtek, és ezzel nem lehet megfelelően dolgozni. A bizottság képviselője, tisztviselők szintjén nem fűzött hozzá mindehez. Lehet, hogy ön esetleg reagálhatna erre, hiszen ezt az aggályt a mi szakbizottságunk is osztja, ami pedig az első éves jelentést illető a jogállamiságról. Ön milyen szerepet lát az Európai Parlament számára, illetve hogy érzi azt, hogy az intézmények a jelenlegi um, szabályok alapján, a helyettes cikk alapján indított eljárások kapcsán sikerült-e ezeken a területeken előrelépni? Köszönöm. Szippel asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Jurova asszonynak, hogy megemlítette a különböző pontokat. Azt gondolom, hogy eh, itt a részletekben elmerülni nagyon nehéz. A három pillérre szeretnék kitérni, amelyek szorosan összetartoznak. Jogállamiság, demokrácia és alapjogok, és nagyon fontos, hogy mind a három létezzen. Fel szeretném tenni a kérdést, hogy eh, itt a bizottság és a parlament között lehet egy közös vonal, de a problémát a tanács, tanács okozza a tagországok. A következő általános ügyek tanácsában Magyarország és Lengyelország nem is szerepelnek a napi renden, tehát a tanács nem is hajlandó ezekben a témákban dolgozni. Akkor mi az értelme annak, hogy legyen jogalkotás, illetve itt látnak -e elmozdulást? Hasonlóan az Európai Unió költségvetését illetően, ami az alapjogok tiszteletben tartását, az értékeinket illeti, ez nem a kedvenc témám, de azt gondolom, hogyha másút nem történik elmozdulás, akkor itt kell tovább haladnunk. Mivel lehetne több nyomást gyakorolni a tagországokra, hogy javítsanak a helyzeten. Vissza szeretnék térni a mesterséges intelligencia témájára. Fontosnak tartanám az adott adatmegosztást, különösen amikor az ipari adatokról van szó. Természetesen tudjuk azt, hogy amikor az adatmegosztásokról van szó, különböző típusú adatokat megosztunk, akkor mindig uh, ugyanarra arra a személyre térünk vissza, tehát nem csak a mesterséges intelligenciáról van szó. Az adatvédelem legfontosabb uh, pontjai, az adat céljának limitációja például, és ez kulcsfontosságú elem a mesterséges intelligencia kialakításában az átláthatóságon túl is. Veszter biztossal és folytattunk eszmecserét. Nagyon fontos meghatározni azokat a területeket, ahol használni szeretnénk a mesterséges intelligenciát, és fontos beazonosítani azokat az adatokat, amelyekre szükség van. Nem volt időm elolvasni a mai anyagot. A vitákon ezekről a témákról gyakran szó esik. Köszönöm, hogy eljött. Én feldasszony. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük biztos, aztán nagyon örülünk, hogy itt van. Nagy érdeklődéssel hallgattam önt. A Rényú csoport úgymond ön mögött áll, és egyre gyorsabb cselekvésre fogja önt ösztönözni Eh, ugyanezt el lehet mondani van asszonyról, amikor ön kemény intézkedéseket hoz, például a lengyel vagy a magyar kormány ellen intézkedéseket hoz, akkor van asszony eh, önmagad fogja állni. Emlékszem Lengyelország kapcsán azt mondta, hogy senki sem tökéletes, de hogyha megnézzük azt a tempót, ahogy teljes mértékben tönkreteszik a jogállamiságot Lengyelországban, akkor úgy gondolom, hogy nincs eh, időnk arra, hogy időt vesztegessünk, és eh, túl lassúak vagyunk. Azt gondolom, hogy ez különösen vonatkozik a tanácsra, teljes mértékben felelőtlen módon viselkednek, és itt eh, hasonlóságokat vélek felfedezni. A tanács és az USA szenátusának republikánus eh, eh, frakciójában tehát aki hatalma van és megszegi a törvényt, ezt még meg is védik. Amikor az MFF tárgyások nem zárultak le, akkor a kondicionálitás elve sérült, pedig már így eh, sem volt túlságosan erős. Ami a demokráciát, az értékeket illeti, én ön támogatom, az első egy pont, egy pont amit meg szeretnék emlékezni, az, Euró- e, az európai politikusok, akik e, gyűlöletkampányt folytatnak, e, hazugságokat terjesztenek, fake newsokat terjesztenek, hamis információkat, például itt Orbán Viktorra gondolok, aki gyűlöletkampányt, antiszemita kampányt folytat Lengyelországban, hasonló események történnek nekik hatalmunk van, de hogyha félünk attól, hogy az európai politikusokat, illetve olyanokat, akik szélső jobboldali pártokkal akarnak előrelépni, akkor szavaitőségünk is csorbát szenved. Ami a mesterséges intelligenciát illeti, egyetértek az összes elvel, amit mondott, ne legyen diszkrimináció, jogokvédelem, stb. stb., de meg kell jegyezzem azt is, hogy amikor a polgárok védelméről van szó, akkor évekkel van lemaradva a jogalkotás, és meglep az, hogy az Európai eh, Bizottság abban gondolkozik, hogy visszavonja a javaslatokat, amelyek megvédik az embereket. A privacy, a horizontális antidiskrimináció ellenes irányelv, átláthatóság irányelv, ezeket nem vissza kéne vonni, hanem a tanácsnak kellene belátni azt, hogy le kell ülnie, el kell ezt fogadni, hiszen meg kell, hogy védjük a polgárainkat. Köszönöm. Köszönöm. Strik asszony, illetve először Franka asszony, németül fogok szólni. Köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy eljött. Kollégák említették a helyzetet Lengyelországban, illetve a hetes cikkelje alapján történő eljárásokat, az Európai Bíróság előtti eljárásokat, bizottság szempontjából ezek nem voltak központi témák. gyűlölet kampány témájában Lengyelországban politikusok ellen. Ezzel is jól lenne foglalkozni a bizottság. Ön beszélt az MFF-ről, illetve a jogállamisági kondicionálitás elvéről. Ez egy nagyon fontos pont, nagyon oda kell figyeljünk erre a pontra, de emlékeztetnék még arra, hogy az emberi jogi harcosokat meg kell védenünk nem csak Lengyelországban, hanem más tagországokban is. És azt gondolom, hogy a Libe is, és ön, mint biztos, ki kell, hogy álljunk az emberi alapjogok mellett. Fontos, hogy a helyi szervezetek ezt megvalósítsák. Van egy további témám, ön ezt még nem említette. Az elmúlt hetekben szélsőjobboldali terrorizmus radziák, eh, elleni radziák orosultak meg Németországban. Még mindig 482 elfogadási parancson függőben feltételezett terroristák ellen túlságosan sokáig vártunk, túlságosan túlságosan sokáig hagytuk azt, hogy ezek a sejtek eh, sokszorozódjanak. Európa szerte terrorhálózatokat építettek ki, fegyvert csempésztek, ehm, meccsetek elleni támadásokat terveztek. Európában polgárháborúhoz hasonló körülményeket szeretnének teremteni, és remélem, hogy a szakbizottság most beszélünk meg erről, és fontos lenne, hogy a bizottság is nézze meg azt, hogy mit tehet az ilyen jellegű események kapcsán. Ez egy óriási veszély, és szeretném, hogyha a bizottság aktívabban lépne fel ezen a téren. Dank. Honorable Cardino. Cardino képviselő az idő képviseletében parancsolja. Nem, Fesztor. Köszönöm, és köszönöm Remke asszonynak, hogy felvetette itt a terrorizmus Németországban témáját. Az Európolnál volt múlt héten egy meghallgatás, és ott egyértelműen ebből ki lehetett venni, hogy a terrorizmus elsősorban baloldalról támad. A Frankfurter Allgemeine Zeitungban tegnap előtt megjelent egy cikk, miszerint a baloldali terrorizmus szorosan kapcsolódik a zöldekhez és a, a baloldal német párthoz. Körner úr pártja jelenleg különösen megszenvedi a baloldali támadásokat. Jó lenne Jüreve asszony, hogyha ezzel a témával is tudná egyszer foglalkozni. Valamennyien tudjuk, hogy eh, az FDP eh, nem eh, marad a, ben a tartományi parlamentben Türingiában, de azért azt nem akarjuk, hogy megsérüljenek ezek az emberek. Az ECR képviseletében Jaki úré a szó. Köszönöm, lengyelül fogok beszélni. Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, mindenek előtt azért, amit elmondott a büntetőjog területén várató együttműködésről. Lengyelországban csökkent már évek óta a bűnözés, ezt szeretném leszögezni. Ami pedig a jogállamiság kérdését illeti, hetedik hónapja vagyok parlamenti képviselő, és folyton azt hallom, hogy milyen rosszul mennek a dolgok Lengyelországban. De senki nem tudja pontosan elmondani, hogy milyen konkrét olyan kérdések vagy megoldások vannak Lengyelországban, amik sértik az EU-s értékeket. A bírókat általában politikusok választják. Lengyelországban itt a bírók döntenek, bírók kinevezéséről. El tudnám mondani, biztos asszony, de nagyon konkrétan, hogy milyen konkrét paragrafus alapján ítélkeznek Lengyelországról, vagy melyik lengyelországi jogszabály, melyik megkezdése nem felel meg EU jognak. Németországban például Büntető eljárás is lehet indítani bírák eh, ellen, ez Lengyelországban nem lehetséges. A fegyelmi eh, szabályok eh, lehetnek szigorúbbak, mint a büntetőjogi szankciók, hát ez nem így van. És végül én azt mondta, hogy a legrosszabb dolog, az álhírek terjesztése, de hát itt ebben az esetben egy egész országot érintenek, Lengyelországot ezek a fals hírek. Fantasztikus elnevezése van az ön portfóliójának, értékek és transzparencia. Talán transzparenciáról még többet tud nekünk mondani. Az érzésünk, hogy itt Európában végre történik valami. Erről a kérdésről szeretnék egy kicsit többet hallani. Ezután hát sokat beszélünk a GDPR-ról, de hát egy olyan korban élünk, amikor mindenféléről szó van, iparosítás 4.0, mesterséges intelligencia, stb. De kérdés az, hogy mi történik az emberek adataival. És itt ezzel részletesen kell foglalkoznunk. Hogyan tudjuk a polgárok jogait, alapvető jogait, emberi jogait garantálni. Nekem komoly aggájaim vannak. És hogyha a GDPR alkalmazására gondolunk, azt is meg kellene néznünk, hogy egyáltalán a mai korban jól illeszkedik-e e, ez, vagy talán e, emiatt a szempont miatt nem kellene gorcső alá venni egy-két e, részletét ennek a rendeletnek terrorizmus. Hát nem is tudtam, mit a kollega az előbb, hogy ő az Európolnak ekkora nagy barátja, és hogy óva int minket a, e, a jobboldali terrorizmussal kapcsolatos hiányosságoktól. Európában ezt igen, az Európol is kellene, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. 1990-ben, 90 óta 198-an váltak a jobboldali terrorizmus áldozatává, és nem másfajta terrorizmusról, hanem jobboldali terrorizmusról van itt csak szó. Ami nagyon fontos az az, hogy a jobboldali terrorizmus ellen következetesen lépjünk fel. Itt még vannak tennivalóink, és ennyiben támogatom azt, amit ön elmondott, Jurova asszony. Akkor a többi képviselő is most szót kaphat. Próbáljanak meg egy percig beszélni, mert elég hosszú a lista. Kezdjük el. Tudorecsi úr kap szót először. Köszönöm. Biztos asszony, négy kérdésem lenne. GDPR végrehajtásáról szóló jelentés, ez nagyon jó. A kérdésem az, hogy a végrehajtás során megnézzük-e majd a GDPR nem szándékolt hatásait, tehát például bizonyos tagállamok a közérdek információhoz való hozzáférést blokkolják erre hivatkozva. Ezt alaposan kellene elemezni. második kérdés, jogállamiság és a mi e, frakciónk ezt nagyon határozottan támogatja. Most egy e, kicsit e, nyit az ajtó, ez a ciklus e, e, még nem úgy működik, ahogyan ön beszámolt erről. Hát, e, a néhány évvel ezelőtt egy korrupciós jelentés készült, egy nagy dobásnak indult, aztán nem lett belőle semmi. Tehát lesz a, erről is egy külön fejezet. A demokrácia kérdése. Itt megint csak térünk rá az MFF-re, a, hogyha azt akarjuk megtalálni, hogy ki áll bizonyos manipulációk mögött, én Oroszországra gondolok, akkor ehhez források is kellenek. Még egy dolog, amit elég zavarónak tartom, az új bevándorlási politika az Egyesült Királyságban, nem tudom, mi ebből a híresztelés, mi igaz, de úgy tűnik, hogy bizonyos nemzetiségeket kipécéznek, például lengyel vízvertékszerelő, vagy román építőmunkások. Hát néhány héttel ezelőttig ugye ezek az országok meg Egyesült Királyság együtt tagállamok voltak. Hogyan tudjuk az unió alapvető értékeit megőrizni és megvédeni? Radev úré alelnökünké a szó most. Köszönöm szépen, elnök úr. Jurovasszony, 2014-ben az Európai Bizottság kiadott egy jelentést, a korrupció helyzete az Európai Unióban, ez volt az egyetlen ilyen jelentés. Két évvel később kellett volna, hogy készüljön egy második hasonló jelentés, de ezt soha nem tették közzé. A korrupció kérdését át tették, úgymond az európai szemeszter eh, folyamatába. Eh, nem tudjuk, hogy eh, a jövőbeni közös demokrácia és jogállamisági mechanizmus ezt hogyan fogja kezelni. Ott ugyanis szó van a magas szintű emberek, vagy tisztviselők által elkövetett korrupció a politikai hatalommal való visszaélés és a korrupció kapcsolata kérdéskörében. Hát készülnek-e további korrupcióról szóló jelentések a bizottságnál, és nem gondolják, hogy egy közös stratégiára lenne szükség a korrupció elleni küzdelem jegyében? Az európai jogalkotás számára is ez az egyik legfontosabb kérdés. Köszönöm. Purek asszony. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, 25 hónapja indult el az eljárás, hát egy cikke szerinti eljárás Lengyelország ellen, és az Európai Bizottság azóta többször foglalkozott ezzel a jogállamisági kérdéssel, amit köszönjük, de nem javult a helyzet, sőt, romlott a helyzet a közelmúltban a lengyel bíróságokat teljesen leromboló intézkedések születtek. Az emberi jogokért felelős biztosként szeretném föltenni ennek a kérdést. Terveznek-e bármilyen fellépést az EU alapokkal kapcsolatos korrupció kérdésében? Hogyan lehet megvédeni a helyi önkormányzatokat, vagy a közvetlen kezdeményezetteket az ilyen mechanizmusokkal szemben, és terveznek-e valamilyen fellépést, tehát is vannak-e konkrét elképzeléseik ez ügyben. Körner úr. Köszönöm szépen, és köszönöm kedves biztos asszony is. Lenne egy gyors kérdésem. Az első a jogállamisági mechanizmusra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdés, hogy a bizottság képes lesz-e ezt a mechanizmust életbe léptetni, akkor, hogyha nincs meg a tanácsban a minősített többség. Ez önnek problémát jelent-e? Szerintem ez nagyon problémás egyébként, és én remélem, hogy a tagállamok ugyanígy látják ezt a kérdést. A második kérdésem a GDPR felülvizsgálatára vonatkozik. Ön ezt hogyan látja az ír adatvédelem kérdését például, mert ott a nagy platformok uh, ugye Írországban vannak bejegyezve, és a harmadik kérdésem pedig a káros uh, online tartalmakra vonatkozik. Itt vajon egy kicsit részletesebben ismertetné-e hogy hogyan kívánják a szólásszabadságot és a káros tartalmakat összehangolni, vagy ezek között megtalálni a megfelelő egyensúlyt. Köszönöm. Rendben. Köszönöm szépen. Jelentéstevőként a jogok és értékek programon belül én nagyon aggódom a program megnyírbálásával kapcsolatban. Ugye ön Szent Háromságról beszélt, mégis úgy tűnik, hogy az MFF-ben ez a Szent Háromság nem kapja meg a kellő figyelmet. Megfelelő finanszírozás nélkül ön biztosként hogyan tudja majd azt garantálni, hogy ezek az alapjogok és értékek biztosítva legyenek az Unióban? Ezen kívül ugye ön foglalkozik a média szabadság kérdésével kapcsolatos témában miért is. A parlament itt egy saját kezdeményezésű jelentést kíván létrehozni. Hogyan akarják megvédeni önök az újságírókat a szervezett bűnözői csoportoktól, vagy akár a kormányoktól is? Tudjuk azt, hogy vannak olyan újságírók, akiket a munkájuk végzése kapcsán megfenyegettek. Mit kíván tenni ennek a visszaszorítása érdekében? Danke, Chair. Äh, geschätzte Frau Kommissarin, danke für Ihre Ausführungen. köszönöm szépen a válaszait. Az jogállamisághoz kapcsolódik egy kérdésem. Remélem, hogy jól értettem az előadásban, és jól értettem azt, hogy a jogállamiság elveinek betartása, a kondicionalitás továbbra is téma a tárgyalásokon, az MFF-fel kapcsolatos tárgyalásokon. Hogyha jól értettem, ön realista módon hogyan látja ezt a helyzetet, fel lehet-e oldani vajon ezt a blokkádot a tanácsban, illetve készül egy éves jelentés a bizottság részéről, amely évente kell, hogy megjelenjen. Remélhetőleg más lesz a helyzet ez a jelentés, mint a korrupció ellenes jelentése. Mikorra várhatjuk ezt a jelentést? Köszönöm. Haliki! Haliki képviselő. Köszönöm szépen. Lengyelül fogok hozzászólni, mert Lengyelországról lesz szó, a lengyelek is európai állampolgárok, és nekik is meg kellene adni azt a lehetőséget, hogy biztonságban érezzék magukat. Egy olyan helyzetet párbeszédnek nevezhetünk-e, amikor ön ellátogat Lengyelországba, és két nappal később a lengyel elnök aláírja a bírók elleni um, fegyelmi eljárásra vonatkozó jogszabályt. Ezzel kapcsolatban vajon nem kívánne az Európai Bírósághoz uh, fordulni, hogy uh, ideiglenes intézkedéseket alkalmazzanak annak érdekében, hogy uh, ezeket a bírákat meg tudjuk védeni. Önök is tudják, hogy legalább 60 ilyen fegyelmi eljárás van most éppen folyamatban. Tudatában van-e ön ennek? Köszönöm szépen. Roncseva képviselő. Köszönöm szépen és köszönjük az összes információt. Ön is kimondta azt, hogy mennyire fontos a jogállamisági mechanizmus. Ettől valóban nagyon sokat várunk, de egy konkrét gondolatra szeretném felhívni a figyelmét, a média szabadságra. Látom, hogy ezt ön is nagyon komolyan veszi, és a bizottság részéről talán ezzel kapcsolatban sok lépésre számíthatunk. Én korábban ö, újságíró voltam, oknyomozó újságíróként és haditudósítóként is dolgoztam, és hát gyakorlatilag a saját tapasztalatom is ö, alátámasztja azt, hogy nincsen olyan ö, hadi szintér, ami veszélyesebb lenne a korrupcióról való a otthoni írásnál. Jurova asszony, vannak olyan tagállamok, ahol meggyilkolják a újságírókat. Ez történt egy nagyon erőszakos cselekmény kapcsán, máshol viszont szisztematikusan történik ez, és gyakorlatilag különböző jogi eszközökkel is megtehetik ezt. Két kérdésem lenne. Vajon egy média monitorozó mechanizmust európai szinten ki akarnak-e alakítani, egy átfogó megoldást? És a második kérdésem pedig az, hogy milyen eszközöket fog ön javasolni annak biztosítására, hogy az európai újságírók biztonságát garantálják. Köszönöm szépen. Kedves biztos asszony, kedves elnök úr, szeretnék valamit elmondani, mert Halicki úr félrevezette önöket. Itt egy olyan kérdésről beszélünk, amely nem büntetőjogi eljárás részét képezi, hanem egy gyakorlatilag nem fegyelmi ügyekről van szó, hanem büntető ügyekről, olyan ügyekről, amelyekben családon belüli erőszak vagy ittas vezetés miatt ítélnek el valakit. Ne keverjük össze ezt a kettőt. Aztán van még egy kérdés, ő nagyon sokat beszél az egyenlőségről, én a keresztényekről szeretnék beszélni. Mit tesz ön annak érdekében, hogy a keresztények, illetve a kereszténység elleni diszkriminációt felszámolják, vagy a keresztény szimbólumok elleni támadásokat megakadályozzák. 3000 támadás volt keresztények ellen. Például Lengyelországban napi 5 ilyen eset van, akkor, amikor a felvonulásokat megvalósítják Európa szerte, akkor a keresztény szimbólumokat gyalázzák. Engem az érdekelne, hogy milyen kritériumok alapján, milyen viszonyítási pontokhoz viszonyítják ezeket a kérdéseket, hiszen elképzelhető, hogy olyan helyzet alakul ki, hogy szuverén tagállamokat bürokrata emberek fognak értékelni. Hasonló helyzet Franciaországban, ahol a sárga mellényesekkel szemben léptek fel Lyonban és más városokban. Köszönöm. Visnyevska asszony. Köszönöm szépen. Kedves biztos asszony, azt kell, hogy mondjam, hogy most még egyszer a jogállamiság állítólagos megsértéséről van szó. Kérem, hogy magyarázzák el azt, hogy mitől van az, hogy akkor Lengyelországban az emberek nagyobb biztonságban érzik magukat, kevesebbek a bűnözési adatok. Ön arról beszél, hogy az alapok kiutalását a jogállamisághoz fogják kötni, már pedig a, mindez az attól is függ, hogy milyen módszerek alapján fogják értékelni a jogállamiság megvalósulását. Az ön portfóliója nagyon széles körű, önöknek fel kellene venniük az egyházak képviselőivel is a kapcsolatot hogyan lehet biztosítani a vallásszabadságot, amely semmiképpen sem vezethet oda, hogy a keresztény értékeket megsértjük, amelyeken az egész Európai Unió is alapszik. Franciaországban például második János Pál pápának a szobrát el akarták távolítani. Aztán még egy kérdés a dezinformációról. Ön itt is dezinformál éppen ezen az ülésen a lengyelországi helyzettel kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy állandóan olyan támadások érnek bennünket, jobboldaliakat, amiket sosem, olyan dolgokkal vádolnak bennünket, amelyeket sosem követtünk el. Ez elfogadhatatlan ez a fajta dolog, és ez állandóan ez történik itt. Problem. Lehet, hogy van egy pillanatnyi technikai probléma német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 illetve úgynevezett passzív cseh felszólalásokra van lehetőség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy nagyon specifikus kérdésem lenne önhöz. Tavaly októberben a parlament és a tanács közösen elfogadtak egy nagyon fontos irányelvet. Ez az informátorok, az úgynevezett whistleblowerek, a közérdekű bejelentőkre vonatkozott. Úgy gondoltuk, hogy meg kell előzni a korrupciós bűncselekményeket és más olyan cselekményeseket is, amelyek az európai joggal ellentétesek, vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeivel ellentétesek. Ez egy olyan modell értékű irányelv, amelyet majd a tagállamoknak be kell fogadnia a nemzeti jogukba. Mit gondol ön, hogy mit tud tenni az Európai Bizottság az irányelv nemzeti jogba való átültetésének garantálása érdekében, és főként hogyan lehet a bevált gyakorlatok cseréjét lendületesebbé tenni, hiszen itt általában transnacionális bűncselekményekről van szó, például a korrupcióra gondolok, vagy más olyan bűncselekményekről, amelyekről egyébként szó esik az, ebben az irányelvben is. Ön szerint nem kellene-e ezzel kapcsolatban egy, közé, egy központi európai ügynökséget létrehozni, amely monitorozná az irányelv végrehajtását, mint ahogyan a bizottság például más pénzmosásra vonatkozó kérdésekben megtette ezt. Köszönöm, Roberti képviselő. Én azt hiszem, hogy mindenkit felírtam, senki sem hiányzik, mindenki feltehette a kérdését, Úgyhogy most visszaadom a szót Vera Jurovának, ő fog választ adni a feltett kérdésekre. Rendben van így? Köszönöm szépen. Én a Mr. President, when give me the floor. Elnök úr, hogyha megadja a szót, akkor Nagyon sok érdekes kérdés hangzott el, és ezekre tényleg szeretnék mind válaszolni. Témánként szeretném csoportosítani a kérdéseket. Az első a rafló, a jogállamiság kérdése. Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy hogy a jogállamiságét áttekintésben ezt hogyan fogják um, értékelni, és néhány más parlamenti képviselő is kitért erre, illetve Arról is hangzott egy kérdés, hogy a hetes cikk hozott-e javulást. Egy kicsit kontextusban szeretném mindezt helyezni. Emlékeznek a háttérre, a hetes cikk eljárását a lengyel helyzetben kezdtük el alkalmazni 2017-ben amikor ezt eh, hetes cikkely szerinti esetnek minősítettük, hiszen rendszeres jogállamisági sértések történtek, annak értelmében, ahogy ezt a jogászaink 2017-ben értékelték, illetve más eh, intézmények is értékelték. Tehát eh, elindult a hetes cikk értelmében az eljárás, és erről a tanácson belül is vita volt. Mi úgy éreztük azt, hogy hogy a bizottság nem bíra, nem nekünk kell döntenünk arra, hogy mi minősül szabálysértésnek, mi nem. Az Európai Bíróságot kell megkérdezni ezekben a kérdésekben, illetve a tagországoknak kell definiálniuk azt, hogy ők hogy értelmezik a jogállamiság elvét, mik ennek a feltételei, hol van a határ a jogállamiság, illetve az igazságszolgáltatás reformját illetően. Ez volt a reform célja, amikor 2015-ben elindult ez a folyamat. Az igazságszolgáltatás rendszerét szerették volna jobbá tenni, és a bizottság a tagországokban ezt ösztönzi is, illetve hozzájárulunk az igazságszolgáltatási reformunkhoz, például a digitális eszközök a finanszírozásában, a bírák képzését, illetően stb. Hát ez egy nagyon-nagyon fontos téma, amelyről a tagországoknak kell vitát folytatniunk, hol látják a vonalat, a megosztó vonalat a reform között, illetve azon terület között, ahol az igazságszolgáltatás politizációja indul el, a függetlenség kérdése a bírák esetében, ennek körülvázolása. A tanácsom a viták soha nem vezettek sehova, nem volt szavazás erről, és nem volt elég szavazat. Néhányan csalódottak voltak, de a Úgy érzem, hogy a tanácson belüli vita egy hasznos gyakorlat, hiszen erre a bizottság, ez a tanácsban szükség van. Amikor 2014-ben elkezdtem a munkámat a bizottságban, akkor uh, úgy értékeltük, hogy a Szent Háromság úgymond uh, adott, a uh, demokrácia jogállamiság, stb. Ezt nem kell tovább definiálni, tehát azonosan ért, értelmezzük a jogállamiság Um, értékét, senki sincs a törvény felett, és uh, az alkotmányok uh, limitálják a hatalman. Nem sikerült közös értelmezést találni, de jó lenne egy közös értelmezésben gondolkodni azzal kapcsán, hogy a elve mit is jelent. Elhangzott egy kérdés a jogállamisági áttekintésről, illetve arról, hogy milyen kritériumokat fogunk használni. Én jelentős harcosa vagyok annak, hogy a tagországokat megnyerjük a folyamat elejétől kezdve, a metodológia elkészítéséhez is, az értékelésben a jogállamiság és a az igazságszolgáltatás semlegessége, korrupció ellenes intézkedések, a sajtó szabadság védelme. Itt nem fiskális politikáról van szó, amikor konkrét számadatokkal dolgozunk. Itt minőségi értékelésre van szükség, éppen ezért most dolgozunk a metodológia kialakításán, konkrét kritériumokkal, kérdésekkel a tagországok felé, ami a helyzetet illeti az adott országokban, és én szeretném, ha ez a folyamat világos lenne az adatok kapcsán, amelyekkel dolgozunk. Én nem szeretném, hogyha az év végére, vagy október elején, amikor elkészül a jogállamisági jelentés, hogy valaki megkérdőjelezze azt, hogy mi nem semleges adatokból indultunk, indulunk ki. Ezt garantálnunk kell, Éppen ezért Didier rendes arra kérte a tagországokat, hogy jelöljék ki a nemzeti kontaktpontokat, a szakértőket, és dolgozzanak velünk együtt a metodológián azért, hogy világos legyen a, az aspektusok kérdése. Én Varsóba látogattam, az összes áttekintés után, miután objektív kritériumból indulunk ki, mindez nagyon átlátható lesz, és Lengyelország ezt kérte, már hosszú ideje kérte, Lengyelországtól és Magyarországtól uh, hallottam gyakran azt, hogy miért csak ránk összpontosítanak, miért nem néznek meg másokat is. Ez a jelentés októberre készül el, uh, tüzetes értékelés után egy uh, tüzetes megbízható jelentést fogunk készíteni a tagországi jogállamisági helyzetekről, logikus módon épülnek fel a fejezetek, ezek deskriptív jellegűek, az alkotmányi egyensúlyról beszélnek. Az alkotmány és az alkotmányon belüli egyensúly nagyon fontosak. Tehát nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy ez hogyan működik a különböző tagországokban. Megnézem azt, hogy a jogállamiságot, illetve a, hogyan működik a korrupció ellenes küzdelem, és elhangzott egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a bizottság nem ad ki egyes külön jelentéseket a korrupció ellenes arc témájában. Lesz egy nagyon erőteljes fejezetünk majd ebben a jogállamisági jelentésben és minden évben ki fogjuk adni ezt a jelentést, ez egy éves jelentést, tehát látni fogjuk majd a trendet évről évre, és megnézzük a médiapluralizmus, a szólásszabadságát a tagországokban. Egy ilyen átfogó értékelést eddig még sose készítettünk, és én hiszek abban, hogy az átfogó jelentés után jobban meg fogjuk érteni azt, hogy hogy is tartunk a jogállamiság kérdésében. Ez a jogállamisági áttekintés megelőző eszközként fog dolgozni azért, hogy kiderítsük azt, hogy mely tagországokban érzékeltek olyan folyamatok, amelyek veszélyesek lehetnek. El szerettem volna ezt mondani, hiszen most egy kulcs fontosságú momentumban vagyunk, fontos, hogy a tagországok támogatását megnyerjük a metodológiához és az értékeléshez. Sofint felt, feltett egy kérdést arra vonatkozóan, hogy én érzem-e e, Ursula von der Leyen támogatását, igen, a válaszom erre, Moravjacki e, miniszterelnöket találkozott, és elmondta azt, hogy ő engem támogat, jogállamisági kérdéseket illetően, tehát ő teljes mértékben támogat ember, és az Európai Parlamentben tett nyilatkozatában is világosra tette mindezt. Rendke asszony feltette egy kérdést a pénz felhasználásáról, jogállamiság kapcsán értékek, programok, Európai Szociális Alap, ezek azok az alapok, amelyeket jól kell felhasználni a tagországokban. Kunke asszony is feltett egy kérdést a pénzre vonatkozóan. Nincs elég pénz, sosem lesz elég pénz és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a rendelkezésre álló pénzzel az Európai Szociális Alapban, a Digitális Európa témájában és a Kreatív Európa témájában, hiszen ez az a finanszírozás, amit a prioritások támogatására fel lehet használni. És én szoros figyelemmel kísérem majd mindazt, hogy milyen irányt vesznek a programok, mik lesznek a konkrét kritériumok, hiszen a részletekben bújik el az ördög. Nem csak pénzre van szükségünk, hanem nagyon fontos, hogy óvatosak legyünk a megfelelő beruházások kapcsán. A terrorizmus ellenes küzdelem bármely oldalról érkezzen is a terrorizmus, ez elítélendő, és fontos ezt megvizsgálni, illetve aktiválni kell a hatóságokat európai szinten, az európai és az Eurojust kapacitásainak bővítését, illetve megerősítettük a költségvetést, Sajnos ugyanez nem mondható el a Eurojustról, de az, úr, az Europol megfelelő költségvetéssel rendelkezik. Fontos, hogy jobb információ csere legyen biztonságos módon az Europol és a kémelhárítást tekintetében az i bizonyítékkal kapcsolatos lavasat, én a parlamentet arra szeretném kérni, hogy ezt még egyszer vizsgálja meg, és e, nagyon hasznos vitát folytattunk ezzel, Szipel asszony is ott volt, Hát fontos, hogy ezt újból megvizsgáljuk, hiszen fontos, hogy a nyomozás gyomosabb legyen. 85%-a az összes bizonyítéknak azoknak a bizonyítékoknak, amelyeket az ügyészek rendőrség használnak, um, digitális formában uh, e-, elérhető, és a digitalizációnak nincsenek határjai, határai, de uh, nagyon fontos, hogy ezen a területen minden tőlünk telhetőt megtegyünk, és hogy ezt határokon átnyúlóan tudjuk működtetni. Reméljük, hogy a jogalkotási folyamat lezárul a terrorizmus online témájában is, hisz nagyon fontos, hogy egy megbízható módon működjünk együtt, amikor terrorista tartalmat találunk, akkor fontos, hogy ezt jelezzék a rendőrség felé, a rendészeti hatóságok felé, tagországi rendészeti hatóságok felé. Tehát fontos, hogy a saját hálózatukban, és azonnal lépjenek. Itt a nincs kegyelem elve kell, hogy érvényesüljön. Terrorizmus nagyon súlyos probléma, bármely oldalról is érkezzen a fenyegetettség jó vagy bal oldalról. Very, very hard uh, in our reaction on, on all. Uh, Mr. Yaki, uh, yes, I am happy that criminal nagyon örülök annak, hogy Lengyelországban csökkent a bűnözés. Ez nagyon jó hír. Ami a konkrét kérdését illeti a fegyelmi eljárásokkal kapcsolatban, a bizottság nem kérdőjelezi meg a bírák kinevezését hogy ez a végrehajtó hatalomnak van erre hatásköre, de a bizottság a 7 cikk szerinti eljárásban aggájának adott hangot az új bírói tanács kinevezésével kapcsolatban, mert itt politikai megfontolások alapján kerültek kinevezésre a bírák, ezért indult a 7 cikk szerinti eljárás. Szerintük ez is probléma. A lengyel alkotmány értelmében a tanács hivatott a kinevezési eljárásban biztosítani a bírák függetlenségét. A lengyel képviselőkkel folytatjuk eh, le a vitákat erről a kérdésről és megpróbáljunk egymásnak minél jobban elmagyarázni azt, hogy mi is az alapvető kérdés, de szerintünk az előbb, amit ismertettem. Fontos tudni azt, hogy más tagállamokban nagyon fontos garanciákat hoztak létre, például a bírák részvétele, Ausztriában, Cseh köztársaságban, Írországban, Svédországban működik egyfajta garancia a bírák kinevezésével kapcsolatban a, a, a függetlenség garantálása érdekében. Németországban, vagy Cseh köztársaságban is van egy bírói testület általi felügyelet az ilyen kinevezésekkel kapcsolatban. Általánosságban Soha nem mondtuk azt, hogy nem lehet fegyelmi eljárást indítani valamelyik tagállamban, egy bíróval szemben, de meg kell védeni az igazságszolgáltatás kiváló minőségét azzal is, hogy a bírák teljesítményé nagyon magas követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, hiszen rendkívül fontos a bírák feladata, és hogyha valami hiba van, és most nem akarom itt összekeverni a büntetőjogi és a fegyelmi kérdéseket, de hogyha mondjuk egy bíró valami rosszat csinál, akkor kell, hogy lehessen indítani valamilyen fegyelmi eljárást. De a kérdés az, hogy ez azzal függ össze, hogy milyen, mi a konkrét döntése egy bírónak egy adott ügyben. Például azt láttuk, hogy a bírók nem kérhetik ki az Európai Bíróság véleményét előzetes döntéshozatali eljárás keretében. Hát ezt például ezt a problémát tisztázni kell, mert hogyha e miatt is indultak fegyelmi eljárások. Tehát nem arról van szó, hogy a bizottság azt mondaná, hogy egyáltalán nem lehetnek fegyelmi eljárások. Tudorecki úr, jogállamiság, a korrupció elleni fejezet. Ez nagyon konkrét kérdés volt, de a közbeszerzéssel vagy sok más szemponttal kapcsolatban is ki akarjuk tudni értékelni, hogy mennyire hatékony a tagállamokban a korrupció elleni küzdelem. Haricki úr, most értékeljük azt a e, törvényt, amit e, Duda elnök e, aláírt. Amikor Varsóban jártam, akkor láttam, hogy az elnöknek hatásköre az ilyen törvények aláírása. És ezen értékelés után döntünk majd arról, hogy indítunk-e kötelezettségszegési eljárás, vagy sem, de erről még folyik a munka, az értékelés. Kempelszany. Mit teszünk a vallásokkal szembeni diszkrimináció ellen. Hát ezt talán majd Sinasz kollégától kérdezzék meg, hozzátartozik az egyházakkal folytatott párbeszéd, biztonsági szempontból is. Most nem csak alibit kerestem, csak mert nyilvánvaló, hogy minden vallást meg kell védeni az EU-ban, és vannak ehhez eszközök, ha mindenfajta diszkrimináció nélkül bármelyik eh, egyik eh, vallást eh, sem kizárva a, ez alól. De majd kom, kollégám jön, és ő foglalkozik az európai életforma elősegítésének a kérdésével. Jogállamiság és pénz, az a költségvetés igen, komolyan gondoljuk, hogy szükség van egy ilyen eszközre, ugyanis kell, hogy legyen valami alapvető méltányosság a tekintetben, hogy amikor az EU támogatásokat megkapják a tagállamok, vagy szétosztják a tagállamok között, akkor kell valami garancia arra, hogy ezt a pénzt a tagállamokban megvédik. És itt nem a kohéziós pénzekről van szó, hanem minden pénzről. Itt nem a kohéziós országokat büntetjük ezzel és ez a jogállamiság MFF mechanizmus e, nem egy ilyen varázseszköz, amivel majd minden jogállamisági problémát megoldunk. De ennek nagyon, nagyon komoly elrettentő hatása. Ez talán emlékeztetni fogja ez a tagállamokat arra, hogyha az európai adófizetők pénzét akarják felhasználni, akkor garantálniuk kell, hogy működik az igazságszolgáltatás, büntetik a korrupciót, eh, hogy a közbeszerzési eljárások eh, során elkövetett csalásokat megbüntetik. Szerintem ez a minimum, amit eh, követelnünk kell. Előálltunk egy javaslattal, a bizottság ez elég konkrét volt, felsoroltuk azt, hogy egy ilyen eljárásnak mik lennének a fő sorokpontjai, a tanácsban minősített többség kell ennek az elfogadásához. A költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások során azt látjuk, hogy a szavazással kapcsolatban eltérőek a eltérő hozzáállásuk van a tagállamoknak, úgyhogy attól tartok, hogy a minősített többséget igényel ez a szavazás, hát akkor ez egy papírsárkány marad, nem fog működni. És hát biztosítottam önöket, hogy kezdető, a kezdetben nem ez volt a szándékunk, és a bizottság határozottan ki fog állni az eredeti javaslatunk mellett. Ma a kollégiumban ezt meg is vitattuk, és teljesen egyértelmű ez, ez a véleményünk. A mesterséges intelligencia adatvédelem következő pont. Nagyon hosszasan beszéltünk a az EMI csomagról, illetve az adatvédelmi csomagról. Itt a hangsúly azon van, hogy bármit is teszünk, a GDPR és a személyes adatok védelme mindenképpen adót, ezeket garantáljuk. Nagyon sok hivatkozást találunk a GDPR-ral kapcsolatban, de a többnyire nem személyes adatokról van szó. Van egy fejezet az adatok de-anonimizálásáról is, ezzel is foglalkoztunk és garantálnunk kell, hogy minden pillanatban és a technológiai fejlődés minden pontján, az innováció minden pontján is eh, a GDPR be lesz be van tartva. A adott gazdaság eh, fejlődni fog, és eh, fel kell készülni az Európai Uniónak arra, hogy egy olyan kontinens legyen, ami tovább lép és fejlődik technológiai szempontból is, de nem az alapjogok kárára. A ma elfogadott csomagból is látszik, hogy hát nagyon sokszor hivatkozunk az anyagban a GDPR-ra. El fogunk gondolkozni a GDPR felülvizsgálata során um, az új gondolkodás módon lehetőségen. Májusban kerül majd erre sor. Megnézzünk mindent, amit ön, ön is említett, nem csak a GDPR, szembeállítva az új stratégiákkal, hanem azt is megnézzük, hogy hogy működik a GDPR például a KKV-k számára az egész kontinensen. Ugyanis ezt újra meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy garantálni tudjuk-e azt, hogy egy kontinens, egy jogszabály az adatvédelmi eh, hatóság, az adatvédelmi testület eh, meg kell, hogy feleljen a kötelezettségeinek. Nem olcsó, hogy eh, nem lehet az, hogy egyik országban kevésbe kerüljön az adatok védelme, másik országban pedig sokba kerüljön. Tudorás képviselőnek mondom, megvizsgáltunk olyan eseteket, amikor a GDPR-t nagyon határozott érdekek ellenében használják fel, például az információhoz való hozzáférést akadályozzák vele. A GDPR-t például felhasználják az újságírók ellen, megakadályozzák, hogy az újságírók hozzájussanak közérdekű információhoz. Ezért pontosan kell definiálnunk, hogy a GDPR-t hogyan kell jól alkalmazni. Két nappal ezelőtt megbeszéltem ezt Margarita Vestagerrel, mi történik a, az algoritmusokkal, hogyan kezelik az emberek adatait, vagy mi a helyzet a különböző embercsoportokra fókuszáló gyűlöletbeszédekkel. Nincsenek adataink, és a, ugye jogászok félnek a GDPR-tól, eh, tehát meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk tovább tisztázni azt, hogy a GDPR-nak nem az a célja, hogy eh, megakadályozzuk azt, hogy például a kutatók hozzáférjenek adatokhoz. De ez csak két példa volt. Ezeket alaposabban meg kell néznünk, amikor megvizsgáljuk, hogy hogyan működik a GDPR. A bevezető, bevezetőmben is elmondtam, nem tervezzük a GDPR felülvizsgálatást, csak azt nézzük, hogy jól alkalmazzák-e és végrehajtják-e. Az ír az a biztosról is volt egy kérdés. Ugye a legtöbb nagy technológiai cégnek a székhelye Írországban van, mint tudjuk. Kapcsolatban vagyok az Ír adatvédelmi hatósággal, ők bejelentették, hogy elég kapacitásuk van, hogy elvégezzék a vizsgálatokat, de hogyha szükséges, akkor még növelni is tudják a kapacitásokat. Ha már kapacitásokról beszélünk, és most a dezinformációs témákra térnék rá, megkérdezték, hogy pénzügyileg mennyire vagyunk felszerelve a dezinformáció elleni küzdelemre. Nos, az ISZATKOM költségvetésével kapcsolatban kértük, hogy a tagállamok is növeljék a költségvetésüket, vagy a külügy, vagy a hadügy, vagy pénzügyi kap területén növeljék a költségvetést. Az illegális és káros online tartalmak esetében el akarjuk érni, hogy ezeket vagy eltávolítsák, amennyiben illegálisak, vagy hogyha legális, de káros tartalom, vagy erről van szó a dezinformáció kapcsán, akkor is e, szükséges intézkedéseket megtegyék. Több adatra, e, hírszerzési adatra, bizonyítékra van szükségünk. A demokrácia védelmének a cselekvési tervéhez, amit az év végén fogunk e, kiadni. Ez egy nagyon komoly fejezet lesz a választások védelme, illetve a független újságírás védelme is ilyen fajsúlyos feladatok lesznek. A kérdés az volt, hogy ez csak ilyen soft, puha intézkedések lesznek-e, vagy pedig születik majd egy komoly jogalkotási javaslat is. Értékelni fogjuk a választójogi szabályokat az európai politikai pártok kapcsán, itt ugye van EU kompetencia, megnézzük a kampányok transzparenciáját, a finanszírozási mechanizmusokat, és ezzel analóg módon ajánlani fogjuk a tagállamoknak, hogy tegyenek intézkedéseket annak érdekében, hogy a kampány eh, eh, legforróbb időszakát eh, az online kampányokat meg kellőképpen védjék, így legalábbis a tagállamok felében az online tartalma kapcsán még nagyon kevés a testület, vagy a konkrét szabály. Azon is gondolkodunk, hogy megalkossunk-e valamilyen jogszabályt a dezinformációval kapcsolatban, de itt elmondhatom, hogy én személyesen úgy érzem, hogy itt nagyon nagy óvatosságra van szükség hogy ne legyen semmilyen cenzúra. Cenzúra, ez nem európai program. És nagyon is ellenezném azt, hogy a technológiai E, vállalatok e, döntő bíráskodjanak arról, hogy mi az igazság, mi a valóság. El tudom képzelni, hogyha mi ugye nem akarjuk megmondani, hogy mi az igazság és mi a hazugság, és e, ugyanezt Mark Zuckerbergnek és hatalmas más nagy tech óriásoknak delegáljuk ezt a feladatot, nem. Ez nem lesz benne a tervünkben. De ami benne lehet, az az, hogy többet dolgozunk azon, hogy reziliensebb legyen a társadalom a e, dezinformációval szemben, hogy tényekre E, alapozzák az értékítéletüket, és e, felismerik a hazugságokat. E, nagyon sok konzultációt folytattam ezzel kapcsolatban. Ugye van különbség a dezinformáció és a gyűlöletbeszéd között, ugye most nem akarok itt tanárnősködni, néniskedni, de azért látnunk kell, és ne feledkezzünk meg erről a különbségről. A gyűlöletbeszéd, a gyermekpornográfia, a terrorizmus, a hamis pénzhamisítás bizonyos esetei, ezek teljesen tiltott tartalmak. És ilyeneket nem akarunk az online világban látni, mert offline világban sem nyilván. A digitális szolgáltatások rendeletben foglalkozunk az illegális tartalommal, de az európai demokrácia cselekvési tervben olyan dezinformációval foglalkozunk, ami szigorúan véve nem illegális, de nagyon káros és veszélyes tartalom. Abba hagyjam, kérdezi a biztos asszony. Az elnök, nos, Láttam az előbb néhány reagálást, de még mindig vannak olyan képviselők, akik nem tudták feltenni a rövid kiegészítő kérdéseiket. Bárli asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, nagyon kedves öntől, kedves elnök úr, kedves biztos. Én egyébként a bizottsághoz január 6-án egy írásos kérdést is benyújtottam, és még nem kaptam erre választ. Egyetértünk-e azzal, hogy az Európai Bíróság ítéleteinek fényében, hogyha meg kell vizsgálnunk a az igazságszolgáltatás függetlenségét, akkor szélesebb kontextusban kell vizsgálódnunk, és ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy ezt a gyakorlatban is meg kell valósítanunk. Hogyan kívánják önök ezt a gyakorlatban megvalósítani? és hogyan tudják a biztosítani az ellenőrzést akkor, amikor, hogyha a tagállam adja meg az információk nagy részét. Másodszorban pedig nagyon érdekes Lengyelország esete. Egyetérte ön azzal, hogy ez az utolsó reform, ez valamiféle újabb fejezete-e a a jogállamiságot ért problémáknak, és hogy vajon az Európai Bíróság továbbra is fellépe a mm, jogállamiság érdekébe. Sophie Intvelt, kérlek, hogy csak lábjegyzett stílusban. Csak annyit gondolok, lehet, hogy nem hallottam a választ Tudorácsi úr kérdésére azzal kapcsolatban, hogy lesznek-e országspecifikus válaszok az első a jogállamiság értékelésben. Az Apple-el kapcsolatos kérdésre nem kaptam választ, illetve a félállásban lévő európai ügyészekkel kapcsolatban. Ami Lengyelországot illeti, ez egy folyamat. A reform is egy folyamat, és a bizottság is éppen úgy fog hozzáállni, ahogyan korábban. Az új jogszabályt is megnézzük, és akkor fogunk eljárás kezdeményezni, hogyha ez nem áll összhangban az EU-s joggal. De ő nem adott választ továbbra sem a kérdésemre. Elnézést kérek. én témák, témánként haladtam. Tehát a hagyományos eszközöket már alkalmaztuk, ami az EPPO-t illeti. Természetesen nem szeretnénk, hogyha a tagállamok csak félállásba küldenének az IPPO-hoz e ügyészeket. hogyha négy ügyész félig az EPPO-nál fog dolgozni, félig pedig a tagállamokban, hát rendben van ez is, de azt mindenképpen garantálnunk kell, hogy az arányosság és a teljesítmény ott legyenek. Amikor az EPPO-val kapcsolatos tárgyalások folytak, nem volt könnyű meggyőzni a tagállamokat. Én mindig azt az érvet mondtam, hogy a legjobb emberekre, a legjobb agyakra van szükségünk, az EPPO esetében, mert itt magasan specializált pénzügyi bűncselekményekről van szó. Tehát a tagállamoknak kell most megfelelnie az ígéreteiknek, és a legjobb embereket kell elküldeniük. Laura kövessi most már elkezdett dolgozni, de segíteni kell az ő munkáját, mert ügyészekre van szüksége. Györgyéva asszony, köszönöm szépen. A média monitorozási mechanizmussal kapcsolatos kérdésemre várom a választ. országspecifikus ajánlásaink is lesznek, lesznek országjelentések, amelyek a koherenciát is vizsgálják majd az egyes tagállamokban. és természetesen a tagállamokban is biztosítani kell ezt, de nem ugyanaz lesz ennek a formátuma, mint az európai szemeszter, hanem országról országra fogunk haladni. Ami a közérdekű bejelentőket illeti, a tagállamoknak még van két éve arra, hogy teljes mértékben implementálja az irányelvet. Van, ahol többi munkára lesz szükség, van, ahol kevesebbre hiszen voltak olyan példák is, amelyeket bizonyos tagállamokból választottunk ki, hogy mindez hogy működik a gyakorlatban. És a jelentéstevés nagyon nehéz lesz bizonyos tagállamok esetében, de szerintem lesz még erre idejük, és amennyire lehet, én is támogatni fogom őket, segíteni fogom őket. Látom azt, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek egy kicsit hátrébb, tehát még nem tudtak mindent megvalósítani, de hát időben ezt biztosítani kell majd mert megegyeztünk abban, hogy erre szükség lesz minden tagállamban. Média monitorozás. Március 18-án fogjuk az új média pluralizmus monitorozó rendszerre vonatkozó információkat napvilágra hozni, ami a az újságírók biztonságának garantálását illeti, és az ezzel kapcsolatos jogi kérdéseket. Van ugye gazdasági és politikai nyomás gyakorlás. Mi március 20-án a médiakonferencián már azonnal megkezdjük a munkát, és minden egyes tagállammal kommunikálni fogunk mert azt szeretnénk elérni, hogy májusban vagy júniusban az országok egymást is tudják majd értékelni. Köszönöm szépen, másfél óránk volt erre a struktúrált párbeszédre. Ugye öntől egyre többet fogunk megtudni, és Tudjuk azt is, hogy a munka is folyamatban van. Skinas alelnök is itt van már, és várja, hogy megérkezhessen. Köszönöm szépen! You're back again. We thank Vice President Skinas for being here, ready to go, with no further delay. We said it right in the first round. It was Skinas biztos, eh, elkezdjük ezt a fordulót, a struktúrális eh, párbeszédünk második körére eh, kerül sor. Skinas alelnök úr fog beszélni az európai élet promotálásáról. Beszélünk az Európai Biztonsági Unió kiteljesítéséről, az az elgondolás, hogy szintén másfél percünk, másfél óránk van. Először a koordinátorok kapnak szót, próbálják meg ezt két percben összegedni, utána pedig a képviselők kapnak szót. Öné szó biztos uh, úr, megtiszteltetés, hogy itt van velünk, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, um, hogy elhívtak az ülésünk, ülésükre. Itt volt uh, október 3-án a meghallgatásom ebben a teremben, és um, elmondtam akkor, hogy sokszor fognak itt látni, valóban itt vagyok. Ezzel a szakbizottsággal második alkalommal találkozom, december másodika óta. Ma ezért jöttem el a szakbizottságba, hogy a családom második gyermekéről beszéljünk, úgymond a biztonságról, a biztonsági unióról. Ma délelőtt egy nagyon érdekes vitát folytattak a Dublini rendelet megvalósításáról. Ez volt a délelőtti téma. Amennyiben erről a kérdésről még beszélnünk kell, úgy én szívesen állok rendelkezésre. Első alkalommal Strasbourgban találkoztunk, ami a biztonsági uniót illeti. Annak idején elmondtuk azt, hogy nagyon fontos mind a tradicionális, mind a modern fenyegetésekre kitérni. Szeretnénk azt, hogyha az Európai Unió teljesíteni ígéreteit az európaiak felé, akik fontos, hogy biztonságban érezhessék magukat otthonaikban és az utcákon. Itt az unión belül és az unión kívül is én vállalom ezt a kötelezettséget. Szóval Julian King nyomdokaiba szeretnék lépni, aki a korábbi bizottság illetékes biztosa volt, és ő hozta létre a Biztonsági Unió galaxisát a különböző planétákkal egy rendszerként, és ez egy nagy siker a bizottság számára. Megpróbáltuk a fragmentációt kiszö, kiszö, kiszö, Én szeretném megvalósítani az EU-s stratégia uniót, illetve erre szeretnék építeni, a stratégiát továbbvinni. A következő formális lépés júniusban lesz, még a nyári szünet előtt, amikor egy új, átfogó EU-s stratégia biztonsági tervet dolgozunk ki, és felvezők mindazt, amit végezni szeretnénk az elkövetkezendő öt évben, hogy látjuk a biztonsági uniónt, ennek első eleme a terkon átnyúló rendészeti együttműködés információ, a második a terrorizmus és a radikalizáció megakadályozása, a szervezetbűnözés, a negyedik pedig a biztonság a digitális érában, ez, ezek új kérdések, a kiberbiztonság, hibrid fenyegetettségek, illetve a kritikus infrastruktúra ellenálló képességének javítása mind a digitális, mind pedig a fizikai infrastruktúra esetében. Szorosan fogunk együttműködni, és szeretném dicsérni azt a munkát, amit a LIBE tagjai végeztek. Át szeretném venni ezt a négy területet. Először a határokon átnyúló egy együttműködéssel, információ cserével kezdeném. A rendészeti együttműködés erősítése és az információs szakadék áthidalása, központi elemei a belső biztonság megvalósítának különböző kezdeményezéseket tervezünk. Itt például ebben az évben a munkaprogramunkban szerepel az, hogy egy célzott áttekintését keressük az Európol rendeletnek. Nagyon fontos, hogy az Európol figyelmel kövesse a fejleményeket a bűncselekmények kapcsán, és fontos, hogy az ügynökség új mandátumot kapjon, továbbra is élvezhesse a tagországok folyamatos támogatásán, hiszen folyamatosan változnak a biztonsági kihívások. Meg szeretnénk ragadni az alkalmat, hogy az Európol rendeletet az új EPPS rendelethez igazítsuk, és fontosnak tartjuk a két eszköz közötti együttműködés erősítését az adatvédelem területén. Egy további terület az információ csere megfelelő megvalósítása, beleértve az információs rendszerek interoperabilitását, a CCIS, ETIAS, rendszerek esetében, és úgy érezzük, hogy ez a kapacitás megosztását illetően is érvényes, és nagyon fontos, hogy a tisztviselők valós időben hozzáférhessenek ezekhez az adatokhoz. József Borrell magas szintű képviselővel szorosan együtt fogok működni, annak érdekében, hogy a harmadik országokkal folytatott együttműködésünket javítsuk, a meglévő információs eh, hiányokat eh, pótoljuk, illetve felmérjük a, a terrorizmus eh, és egyéb szervezett bűncselekmények kockázatait. A radikalizáció megelőzése terrorizmus, amely erőszakos, radikális fellépést vált ki. Nagyon fontos a kohéziót erősíteni, és ennek gyökereit kiírtani. Vera Jurovával önök erről beszéltek a saját portfóliója kapcsán. A radikalizáció, ami az erőszakos extrémizmushoz, terrorizmushoz vezet, ez nem pusztán biztonsági kockázat, hanem fenyegeti értékeinket is, illetve a békés egymás mellett élést. Éppen ezért ezt európai szinten szólítjuk meg, és egy teljes társadalomra kiterjedő megközelítést szeretnénk alkalmazni. Szeretnénk a, a szakemberek támogatását erősíteni, és a politikai döntéshozókat is az EU-ban és harmadik országokban az elkövetkezendő négy évben 60 millió eurót eh, szánunk a kutatók, a politikai döntéshozók, szakemberek támogatására azért, hogy a tudásnak a helyszínen is tényleges hatása legyen, és ez átvezek a második, második ahol nagyon fontos eh, a terrorizmus és együttműködésben megállapodásra jutni, és sajnálatos módon a Christchurch és egyéb támadások után az intézmények szintén nem tudtunk átfogó megállapodást létrehozni, amely határokon átnyúló eltávolátési parancsokhoz vezethetne. Ez nagyon fontos. Ez a kontinens is radikalizálja a polgárokat, és nagyon fontosan, fontos ez ellen felvenni a harcot. Az automatizált eszközök esetében is ugyanaz a helyzet. Ha valaki azt gondolja, hogy a, a Facebook 24 órán belül másfél millió eszköz kellett eltávolítani a Kreszt csúcs támadások után. Amennyiben az eszköz új tartalmat talál, akkor nagyon fontos, hogy egy emberi személy vizsgálja át ezeket, tehát ne pusztán automatizált legyen ez az eltávolítás ami a christchurch támadások évfordulóját illeti. Remélem, hogy e, ezt a munkát az önök segítségével el tudjuk végezni. Ami a szervezet bűnözést, kibertámadásokat illeti, ez egy olyan um, terület, amely egyre fontosabb, hogyha e, belegondolunk a jelentős technológiai erő, e, illetve fejlődésben és így mindennek hatása is jelentősebb. A kiber eh, támadások elleni eh, küzdelem egyében a leginkább érzékeny csoportokra, gyermekekre külön ki kell térni, visszaélésre gyereke, gyermekek ellen. És tervezünk egy új EU stratégiát kidolgozni, a gyermekekkel való szexuális visszaélés elleni küzdelemben, és fontos, hogy ez a stratégia speciális kezdeményezéseket indítson el, azért, hogy egy proaktív, erőteljes válasz szülessen mind a magánszektor, mind a közhatóságok részéről. Fontos, hogy együtt dolgozzunk a gyermekek védelme érdekében. A negyedik klaszter biztonságpolitika a digitális érában, ez a vita igen időszerű. Korábban a bizottság bemutatta a digitális csomagot, ez a mai napon történt, és ez az első kísérlet arra, hogy egy bonyolult folyamatot keretbe helyezzünk, a mesterséges intelligencia hatása, az EU-s adatok kezelése. Én hiszek abban, hogy ami a biztonságot, a védelmet illeti, az említett fejlemények tükrében fontos, hogy nagyon hatékony legyen az online és az offline fenyegetettségek elleni küzdelem, és fontos, hogy az új technológiák emberközpontúak legyenek, és tartsák tiszteletben a az adatvédelmi szabályokat. Az elmúlt hónapban bemutattuk az ötödik generációs hálózatokat, az 5G egy úttörő technológia lesz, de ez nem veszélyezteteti a belső élet és a polgárok biztonságát. Ugyanez vonatkozik a mesterséges inter- intelligenciára is. Az érintettek véleményére kíváncsiak vagyunk. Itt nem a gyanúsítottakra gondolok. Nagyon fontos lehetőleg sok polgárt bevonni ebbe a folyamatba, akik hozzá tudnak járulni ehhez a vitához. És ezzel egy időben a bizottság 20 millió eurót allokált a a rendészeti együttműködés megerősítésére és a mesterséges intelligencia területére fontos lenne mindkettőt jobban megérteni. Az elkövetkezendő években mindenkinek látnia kell azt, hogy lesznek úgymond barátellenségeink, például az algoritmusok kapcsán, tehát nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligencia Európában európai fejlődési vonalon menjen keresztül. Ez egy olyan terület, ahol az Európai Uniónak most kell cselekednie, és két olyan dolgot kell megtenni, amelyet jól tud csinálni. Egyrészt egy erőteljes szabályozási keretet kell létrehozni, másrészt pedig Ezt egy megfelelő piacon kell működtetni, és biztosság kell tenni rendszereinket a fenyegetők ellen. Két gondolattal fejezném mondandómat, mind a kettőt megemlítettem a meghallgatásomon, de ezeket szívesen megismétlem. Egyrészt, ami a biztonságot illeti, a biztonsági uniót illetően, nagyon fontos, hogy az alapvető jogokat mindenki tiszteletben tartsa, beleértve a személyes adatok védelmét. Ez egy személyes, személyes prioritásom, személyes eltökeltségem. Remélem, hogy ez nem pusztán kiegészítő legyen, hanem előfeltétele mindannak, ami a biztonsági unió területén történik. És a második eh, dolog, amire szintén szükség lesz, amikor a biztonsági uniót továbbfejlesztjük, az a bizalom. Természetesen bizalomra van szükség. Tudom, hogy a biztonsági apparátus sok része abban az irányba mutat, hogy ne bízunk senkiben, de ez nem elég jó. Fontos, hogy a bizalomépítésén fáradozzunk az intézmények között, európai szinten, az intézmények és a tagországok között, és fontos megmutatnunk azt, hogy nem olyan munkát végzünk el még egyszer, amely a társadalom más szintjein már megvalósult. Fontos, hogy a társadalom megbízzon bennünk és fontos, hogy hozzáadott értéket teremtsünk a polgárok védelme érdekében. Vice President Skinas, now. Köszönöm, Skinas alelnök. Ahogyan ezt korábban is mindig így tettük, most is az a jó, hogyha odafigyelünk az időkorlátokra. Hat óráig tart ez a vita, ez a célunk, de hát itt van a lista, akik még a koordinátorokon kívül is szeretnének felszólalni, képviselők, tehát a koordinátorok kérem, hogy de beszéljenek kettő percnél hosszasabban, és utána minél több képviselőnek próbálok majd szót adni a második körben. Jelensz úr. Köszönöm, és köszönöm Szkina Szalelnök úr, hogy itt van lenyűgöző volt, amit mondod. Gondolom, hogy az elmúlt időszakban rendkívül sok helyre kellett elutaznia. Nagyra értékeljük, hogy ahogyan ő mondta, a másik bébiéről is most beszéljünk. Az új földközi tengeri, tengeri misszió feladata, hogy ellenőrizze a líbiai fegyverembargót, ugye ez a Sofia művelet felújítása, és a, nem akarnak egy pull faktort, egy szívó erőt megvalósítani, hogy még többen akarnának Líbiából eljutni Európába, ezt hogyan lehet biztosítani. Azután az adatrendszerekkel kapcsolatban is úgy gondolom, hogy a jogalkotási keretek, amelyeket elfogadtunk az előző ciklusban, nagyon fontos és jó lépés volt de aggaszt a tagállamok beli végrehajtás. 16 tagállamnak nincsen nemzeti végrehajtási terve. Ez nagy kihívást jelentő projekt, nem lehetnek itt késések. Kérjük, hogy helyezze kicsit nyomás alá az érintett tagállamokat, és mondja be az Európai Parlamentet is. Még egy harmadik pont egész gyorsan. Az e, európai számbevőszék értékelte az adatrendszereinket, e, az új lenyomatokkal és a biometriai keresésekkel e, kapcsolatban mondta, hogy csak hat Schengeni ország tudja ezt teljes körben alkalmazni és alfanumerikus keresések között nagyon sok a fals pozitív, mondják a határőrök. A megkérdezett határőröknek az 50% azt mondta, hogy hát e, beengednek embereket anélkül, hogy leellenőriznénk az adatbázist, és ez nagyon sokszor tényleg meg is történik. Mit lehetne ezzel kezdeni? Végül az 5G, nagyon jó, amit elmondott, a rendszer és az ahhoz kapcsolódó applikációk kapcsán is eh, azért eh, gondoljunk a rendészeti és egyéb technológiákra, amelyek a 4G-ben működtek, de az 5G-ben eh, nem fognak tudni így működni. Tehát a rendészeti szervek, a bűnözőszervek tulajdonképpen hogy ugyanúgy tudnak majd dolgozni és együttműködni az 5G-vel, mint a 4G korszakban. Szipel asszony. Azzal kezdeném, amit kollégám részben már említett. Azaz nagyon sok intézkedésről döntünk a parlamentben és a tanácsban is, de aztán a végrehajtás sokszor elmarad. Az interoperabilitásról volt szó, King biztos azt mondta, hogy az évekbe fog telni, de hát a tagállamok még el se kezdték ezt a feladatot, ami nagyon sajnálatos. Ez van egy régi intézkedés, itt a prüm határozat. Évek óta ezt sem hajtják végre. De mit tehetünk, hogy javuljon ez a helyzet? Ugyanis nincs sok értelme új és új intézkedéseket vagy jogszabályokat hozni, amikor végül is ezeket nem hajtják végre. És nem, még azt tudjuk meghatározni, hogy hol vannak a joghézagok az esetleges új jogszabályokban, hogyha ezeket nem e, hajtják végre. Jó lenne javítani az együttműködést a e, rendészeti szervek és az igazságszolgáltatási szervek között. E, online intézkedésekre is gondolhatunk, de talán jobb lenne állandó közös nyomozócsoportokat létrehozni konkrét e, bűncselekményekkel kapcsolatban, és miután ők itt szakértelemben rendelkeznek, lehet, hogy az együttműködés jobb lenne, és kilakulna a bizalom ezek között, a témák között. A szexuális visszaések, gyermekek szemben elkövetett szexuális bűncselekmények. Itt az online területre koncentrált, ami nagyon fontos, de az ottani ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket hogyan tudjuk kombinálni a valós életben a elkövetett tett erőfeszítésekkel, hiszen látjuk, hogy valóságos helyeken, a valós világon milyen sok ilyen bűncselekményt követnek el. Itt az érzékenyítés, a tudatosítás nagyon fontos, tehát a valós életben is, nem csak az online világban. Van elképzelés arról, hogy hogyan tudná jobban kezelni azt a helyzetet, hogy egyre több gyerekkel veszik föl online módon a kapcsolatot komputereken keresztül, és ott azt mondják nekik, hogy a számítógépek előtt aktivált kamerával olyasmiket csináljanak, amit a gyerekek nyilvánvalóan nem ne szabad, hogy csináljanak. Úgyhogy ilyen környezettől hogyan tudjuk megvédeni a gyerekeket. Itt is szükség lenne némi tudatformálásra, talán szülőkkel, ifjúsági szervezetekkel kellene felvenni a kapcsolatot, hogy valahogy erősítsék meg a gyerekeiket, készítsék fel, hogy ne menjenek bele ilyen dolgokba. Azután itt van a radikalizáció. Több kérdést is említett, a szociális kohéziót, különböző hálózatokat, de hogyan lehetne tényleg javítani a helyzetet olyan munkával, amit, amit helyben végzünk. A keretek ugyanis, és a körülmények, a feltételek ugyanis eltérőek lehetnek különböző közösségekben, hát azok, amikor azt a radikalizációt hoz, vezetnek. Hát a kettő percet nem sikerült betartani, de én feldasszony, én megpróbálok gyors lenni. Üdvözlöm, biztos úr. Először is jogalkotás. Ön azt kéri tőlünk, hogy gyorsan dolgozzunk az online terrorista tartalommal kapcsolatban, de hát mindig azért nagy óvatossággal járunk el, és jó akarunk dolgozni, ami jogalkotást illeti. Kéri az Európai Parlamenttől, hogy gyorsan-gyorsan dolgozzon, és eközben a tanács blokkol. És akkor ugye az önreakciója az nem, hogy a tanács kellene sürgetni, hanem a, az Európai Parlamentet. És van egy kérdésem. Miért nem vezetnénk be egy új szabályt? Ez lehetne az egybe, egy kép, Tehát ön azt sürget minket, hogy fogadjunk el valamit, és akkor azt mondjuk, hogy jó, mi megcsináljuk akkor, hogyha a tanács is egy valamit elfogad, amit már évek óta blokkol. Ugye? Tehát a két társjogalkotó legyen egy-egy. Itt nekem egy hosszú listán van olyan jogszabályokról, amik blokkolva vannak már régóta a tanácsban. Nem vonják vissza, ne vonja vissza a bizottság, hanem sürgesse a tanácsot a végrehajtásra. Végrehajtás. Hát elegem van abból, hogy mi jogszabályokat alkotunk sorba-sorba, és aztán a tagállamok nem csinálnak semmit. Ugye új, út, új lenyomat útlevelekben, hát Lénárc kollega említett, Tíz éve járt le a határidő, kedves barátaim, és a tagállamoknak több mint a fele ezt nem használja. Azután eh, gyermekek szembeni szexuális bűncselekmények. 23 eh, tagállam nem hajtotta végre a vonatkozó irányelvet. Még emlékszem, amikor a bizottság eljött ide, és azt mondta, hogy gyorsan, gyorsan, gyorsan kell elfogadni ezt a jogszabályt azután bő rendészeti szervek együttműködés Szlovénia, Németország, Spanyolország nem hajtották végre, tehát implementálni, végrehajtani, ez nem megy. 2017-ben az Európai Bíróság azt mondta, hogy az kanadai megállapodás, a CETA nincs összegben az EU joggal. Ugye az USA megállapodás az tovább még messzebb van az európai sztenderdektől. Két és fél év múlva az Európai Bizottság még mindig nem végzett jogi értékelést. Volt értékelés, de nem jogi. Miért nem? Végül hogyha közbeszerzés politikáról beszélünk. Szeretném megérteni, hogy a bűncselekményeknek egy konkrét formája, amik évente több mint 2500 halottat produkál, ugye ez a családon belüli vagy pár, párkapcsolati erőszak, hogy ezzel kapcsolatban miért nem születik, miért nem alkotnak meg egy stratégiát. Fest úr. Szkinász úr, köszönöm, hogy eljött, említette az iszlám terrorizmust. Hát ezzel kapcsolatban van egy új, friss tanulmány, Bernard Rougier, francia szociológus eh, tollából, aki eh, azt mondta, hogy eh, elfoglaltak az iszlamisták területeket, és a francia hírszerzés például leszegezte, hogy 150 eh, várost eh, Franciaországban és kizárólag iszlamisták ellenőriznek, kontrollálnak. De ez nagyon nyugtalintó. Nyilvánvalóan van egy paktum a bal, eh, baloldali pártok egy része, nagy része között, és illetve és iszlám csoportok között. Erre számos példa van Franciaországban, de Németországban, Svédországban, talán Hollandiában is lennének példák. Mit tesz ön az iszlamizmus ötödik hadoszlopa a baloldali pártok ellen? Én például, hogyha minden német bűnügyi statisztikában azt hallom, hogy nincs kapcsolat az egyre több bevándorló és a növekvő számú női megerőszakolási esetek között, ez szégyenletes, szégyenletes, hogy ezt tagadják. És hogyha az európai értékeket meg akarja védeni Szkinasz úr, akkor jó lenne, elmondaná nekem, hogy mit kívánna tenni, mit kíván tenni az iszlamizmus baloldali eh, segítői ellen, hiszen eh, a nyitott és szabad társadalom számára ez a legnagyobb veszély. Zöldek következnek, trikkasszony. Nem tudom, hogy ez most egy ügyrendi felszólalás próbára próbálkozik? Erről van szó? Itt valami szörnyű dolog történik. Itt különböző dolgokat dobálnak egy fazékba, és itt uszítást hallunk, a migrációt összekapcsolják a bűnözéssel, és ami szokásos az ilyen jobboldali pártoknál, hát ezt gyakran ezt csinálják, de ez itt nem megy, ezt vissza kell utasítani. Semmi bizonyítékok, adatok nincsenek e, erre, ami alátam a szalámét mond, de nem lehet ezt egy parlamentben. Ernst asszony, minden néhány percben megadom önnek a szót. itt a koordinátorok kapnának szót, és ezért a zöldeket kellene most meghallgatnom, zöldek, zöld koordinátort, Pigmont, de Infeld asszony vírendi hozzá. Egyszer és mindenkorra azt szeretném elkerülni, hogy a migrációról és a nők megerőszakolása között egyenlőség jelet tegyenek, akárhonnan is érkezzenek. A migránsok, ez egy nem, nem a migrációhoz közthető a nőkön elkövetett erőszak, hanem ez nem a muszlimokra, vagy a jobboldaliakra, vagy, vagy a baloldaliakra vonatkozik, ez egy gender kérdés. Úgyhogy kérem, hogy ne mondják meg nekem nőként, hogy mit gondoljak a férre, férfiakról. Ezek csak rasszista hazugságok. Rendben. Ez a kérdés minden bizonyal a többség véleményét tükrözi, de meg kell hallgatnunk a szabályosan elmondott felszólalásokat. De most hallgassuk meg a zöldeket. Brickmont asszony következik. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez az előző vita is azt mutatja, hogy objektív tényeken kell alapulnia az európai diskurzusnak, és hát meg kell hozni azokat, el kell mondani azokat a tényeket és érveket is, amelyek lebontják ezeket a mitoszokat. Nos, Hát először is itt van az alapjogok kérdése. Önök a ön a meghallgatása során arról beszélt, hogy fontos lenne az implementációs jelentésekbe is belefoglalni ezt a fajta megközelítést. Az Európai Bíróság különböző ítéletei ben azt is megtalálhatjuk, hogy nagyon fontos a hatásvizsgálatok elkészítése, És hát uh, itt vannak még a környezetvédelmi a bűncselekmények, ezek egyenlőre nem nemzetközi szinten vannak kezelve, kevésbé figyelünk rájuk oda, mint más kérdésekre. Éppen ezért nézzük meg azt, hogy hogyan kötődik össze a szervezetbűnözés és a terrorizmus. Tehát hogyan látja a bizottság ezeket a kérdéseket, és hogyan fogja ezeket beépíteni a stratégiájába, illetve az Europol reformjába, és a külföldi harcosok és az ő családtagjaik szempontjából milyen veszélyek leselkednek, nem fogjuk-e elveszíteni őket szem elől. Köszönöm szépen. ICR e következik. Weimers úr. Igen, így van. Svédül fogok hozzászólni. Úgyhogy mindenki tegye fel a fülhallgatóját. Köszönöm szépen. Kedves Skinas biztos, Ön arról beszélt, hogy a radikalizáció megelőzése nagyon fontos feladat, ezzel teljes mértékben egyetértek. Azért is mondom ezt, mert azt gondolom, hogy a szociális kohézióhoz valóban erre van szükség. A muzulmán testvériség szervezete, ami nagyon intoleráns, szegregatív jellegű szervezet, és a terrorista csoportoktól sem áll távol. Nos, hát ne felejtsük el, hogy az elmúlt öt év alatt olyan szervezeteket támogattunk EU-s szinten, mint amilyen a muzulmán testvérek vagy testvériség szervezete, a szociális kohézió szempontjából szerintem semmiképpen sem érthetünk egyet azzal, hogy ezeket a szegregáció párti csoportokat támogatjuk, támogassuk. Az európai életstílus garantálásához nagyon fontos lenne az, hogy csak olyan szervezeteket támogassunk, amelyek az európai értékek mentén működnek, és a finanszírozást ne biztosítsuk az európai életstílust bolykottáló szervezetek számára. Köszönöm szépen, a GUE következik. Köszönöm szépen, két megjegyzésem van az EU stratégia a biztonság területén. Ez nagyon szép. Több stratégiánk volt már ugyanezzel a címmel az elmúlt években, ha nem tévedek. Kérdésem az, hogy az értékelésnek milyen fajtáját készítették el, illetve ezt-azt ki lehetne dobni a régi csomagból úgymond, mielőtt új elemek kerülnek bele. E, talán esetleg szólhatna ezekről néhány szót. PNR-ról már volt szó. Én feltasszonytól ezt én is megkérdeztem volna. Itt fontos, hogy a bizottság cselekedjen. Mikorra várhatunk a bizottságtól valamit? Az EU ezekben a napokban óvaintette terrorista fenyegetettségektől, különböző e, veszély tartozik ide, a jobboldali extrémizmus elleni, e, illetve az ebből érkező tám, e, fenyegetettség, Hallét említem, Walter Lübke meggyilkolását, illetve a Combat 18 betiltása, de vannak további terrorista fenyegetettségek, amelyek a jobboldali eh, szélsőségesektől indulnak. A hadseregben, rendőrségben is vannak ilyen tendenciák, és azt gondolom, hogy a jobboldali szélsőséges tendenciákat nem csak a rezsimen kívül kell tekinteni, hanem ezen belül is van egy stratégiai gondolkodás arról, hogy az állami struktúrákon létező szélső jobb fenyegetettségeket hogyan kezeljük, ez nem csak Németországban probléma. Now, I have noted. Felírtam a többi jelentkezőt. Lehet, hogy mindenkinek megpróbálunk időt biztosítani, de kérem, hogy csak egy percbe. Röviden. Kezdjük Vince úrral. Uh, chair, uh, Commissioner. Köszönöm szépen, Skinas biztos. Nagyon örülünk annak, hogy itt van velünk. És önnek azt javasolnám, hogy uh, az Egyesült Királysággal való a biztonságügyi együttműködés uh, kérdését minél hamarabb tisztázzák. Itt három komponensben kell gondolkodni. Az egyik az általános kérdésekre vonatkozik, a második a gazdaság és a harmadik a biztonsági kérdésekre vonatkozik. Ebben van nekünk szerepünk Libes szakbizottságként, kiberbiztonság különböző támadások, dezinformáció, terrorizmus, mindezek ide tartoznak. Mennyire tudunk kemények lenni annak érdekében, hogy a biztonsági együttműködés is benne legyen ebben a csomagba, hiszen nagyon sok veszély leselkedik az európai állampolgárokra. Köszönöm szépen! Sajnos 10 perc múlva el kell mennem. Úgyhogy majd a kérdésekre kérem, hogy adjanak választ. Nem biztos, hogy időm lesz megvárni egyébként. Először is. Az Európai Bizottság kiadott egy értékelést, de mi lesz a következő lépés tagállami szinten az 5G-vel kapcsolatban? Vannak olyan tagállamok, amelyek ebben sokkal előre haladottabbak, mint mások, és hát azt hiszem, hogy az emberek aggódnak, vannak, akik úgy gondolják, hogy ez nem biztonságos, ön erről hogyan vélekedik. A második kérdésem a mesterséges intelligenciára vonatkozik az etikai standardokra, vajon a kriminalizáció itten hogyan valósulhat meg. A Europol szerepére is rá szeretnék kérdezni, hogy vajon a Europolnak lehetősége lesz-e arra, hogy saját kezdeményezésében segítséget nyújtson a tagállami nyomozásoknak. A Europol, Europolnak megvannak-e az eszközei ehhez, vagy sem. Köszönöm szépen, Gyuncsava asszony, köszönöm szépen, kedves biztos, köszönjük a megkapott információkat, nagyon aggasztó az, hogy a korrupció hiányzik ebből. Emlékeztetném önt arra, hogy 5 év, 10 évvel ezelőtt a Stockholm programnak a korrupcióellenes harc lényege pontja volt, és aztán a biztonsági agendából eltűnt. Pedig ez egy belső biztonsági stratégia, nagyon sajnálatos, mert eh, a korrupció nem elég, hogyha a jogállamisági fejezetben szerepel, mert ez egy nagyon fontos rendvédelmi eh, szempontokat is eh, felvonultató kérdéskör. És bizony, a helyzet szörnyű sok tagállamban. Például Bulgáriában minden évben 11 milliárd euró tűnik el a korrupció miatt, tehát semmiféle kétség nem lehet, hogy ezt a pénzt, ezt különböző bűncselekményekben is felhasználják, beleértve a határon átnyúló szervezett bűncselekményeket. Mit tesznek tehát annak érdekében, hogy egy új belső stratégiát dolgozzanak ki? Másodszorban a korrupciós botrányok egyre inkább megnyírbálják az EU reputációját is, és vajon a korrupció ö, nem állja-e útját az új európai ö, életstílusnak? Mit lehet tenni ennek a megakadályozásának érdekében? Sajnos el kell mennem, úgyhogy majd online hallgatom a megaválaszt. Köszönöm, Brájer úr! Köszönöm szépen, kedves biztos! Az upload filterekkel kapcsolatban, hát nekem ezzel semmi bajom nincs, de nem fogadhatjuk el azt, hogy eh, nemzetközi privát cégek különböző algoritmusok alapján végezzék el ezt az érzékeny munkát. Ez nem elfogadható. Másodszorban a telekommunikációs adatok megőrzésére vonatkozólag a bizottság hosszú évek után végre az Európai Bíróság vonatkozó ítéletének figyelembevételével fel fogja elszólítani azokat a tagállamokat, amelyek még mindig nem szüntették meg ezt a gyakorlatot, hogy tegyék meg azt minél hamarabb. Én nagyon remélem, hogy a bizottság nem fogja felülvizsgálni az álláspontját ezzel kapcsolatban. És végül pedig az úgynevezett érzékelt biztonság az ön stratégiájának részét képezi vannak olyan helyzetek, amikor az emberek tökéletesen, tehát nem biztonság, nem érzik magukat biztonságban, egyszerűen azért, mert rossz információkat kapnak, és nem tudják, hogy milyen a tényleges biztonsági helyzet. Köszönöm szépen, Busabel úr következik. Köszönöm szépen. Spanyolul fogok hozzászólni. Köszönöm szépen, kedves biztos! Szerintem nagyon jó lenne a vita szempontjából figyelembe venni azt, hogy az európai életstílus védelme érdekében talán ebben a parlamentben is ki kéne osztani egyfajta ö, ilyen ö, könyvecskét, amelyben az alapvető egymás iránti tisztelet szabályaira felhívjuk a figyelmet, tehát hogy mindenki hallgassa meg a másikat. A radikalizációt el kell kerülni a terroristák esetében. Sajnos ez sok európai városban is terjed. És mi a helyzet azokkal a vallási központokkal, ahol a szalafisták, a dzsihadisták és más radikális csoportok európai állampolgárokat rekrutálnak, nem csak az interneten keresztül, hanem konkrétan, személyesen is. Spanyolországban sajnos egy borzalmas ügy került napvilágra. A Baleári szigeteken gyermekekkel való szexuális visszaélés történt állami gyermekvédelmi intézményekben, tehát nem csak az internet a probléma, hanem a konkrét gyermekvédelem is hiányosságokat mutat. Köszönöm. Mrs. Daly. Dali asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném kérdezni a biztos, hogy tudná -e szólni arról, hogy hogyan tervezik a kiberbiztonságot javítani. A bizottság válasza központosított megközelítést említett, és csak néhány kérdésem van az egyik. Az egyik legfontosabb határokon átnyúló kiberbiztonsági ügy azért alakult ki, mert bizonyos ügynökségek felhalmoztak adatokat, és ezeket nem ellenőrizték, és az EU, EU szerte leálltak a bizonyos szolgáltatások. Mit szeretne tenni a bizottság annak érdekében, hogy jobban fellépjen a hálózati infrastruktúrában elkövetett kibertámadások ellen? Vannak emberek, kutatók, akik szem előtt tartják a hálózat iránt érdeklődésüket, viszont félnek attól, hogy jelentsenek hiszen így akár kiberbűnözőknek nyilváníthatnák őket. A bizottság mit szeretne tenni ennek érdekében, hogy a e, biztonsági szakemberek, kutatók elvégezzék a munkájukat. Az 5G e, nagyon-nagyon fontos, más kollégák is elmondták, már ezt volt e, vita az eszközről eszközre történő átírásról, úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és Johansen biztos elmondta azt, hogy nagyon fontos, hogy megtaláljuk a, az 5G hálózatban el lehessen csípni kiber e, támadási eseteket. Erről szeretnénk megtudni többet. Köszönöm. Roberti képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr. Hogyha szervezett bűnözésről beszélünk, terve, szervezett bűnözésről, akkor ez a kettő összekapcsolódik, de úgy tűnik, hogy nem beszélünk eleget a pénzmosás elleni küzdelemről, és én ezt a témát el szeretném mélyíteni. A bizottság az elmúlt évben kiadott egy jelentést a pénzmosás elleni küzdelemről, nagyon sok EU-s tagországban vannak még hiányosságok. Ön mit tervez a bizottság képviseletében? Hogyan tervezik javítani a pénzmosás elleni küzdelmet olyan esetben, amikor ezek irány a terrorizmus, az Egyesült Királyság problematikus eset, hiszen az Egyesült Királyság a pénzosás elleni küzdelmet támogatja. Lehet, hogy egy európai ügynökséget létre lehetne hozni a pénzosás elleni küzdelem jegyében, az információ cserét fontos szem előtt tartani. Ez az első kérdés. A második kérdés, az eszközöket már drasztikusan csökkentettük az intézmény tevékenységeknél, és ez a draszt drasztikus csökkentés az Eurojustnál összeegyeztethető -e azzal, hogy a szervezett bűnözés ellen szeretnénk küzdeni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, számos esetet szeretnék felvetíteni, például a holland parlamentben évek óta zajlik a Évek óta folyik a vita, vita arról, hogy hogyan avatkoznak be kívülről érkező intézmények. Vannak olyan országok, akik megvásárolják úgymond a tagságukat a radikális szervezetekbe, gyermekeket oktatnak, és ez a demokratikus liberális értékeinket alása, illetve társadalmaink befogadását, nem mi vagyunk az egyetlen ilyen ország. Macron elnök is indított egy fellépés. Önök milyen szerepet látnak az EU számára? Illetve önnek mi a szerepe ezen a területen? Köszönöm, Van Drisse úr. De komisszáris, ik heb zeer... Biztos, hogy nagyon jól figyeltem, amit mondott, beszámolt a prioritásairól, és négyszer utalt a Christchurch-i nagyon tragikus eseményre. Ez tulajdonképpen óceániában történt a világ másik végén. A záventemi merénylet az innen pár kilométerre történt, vagy a Malbéki metróállomáson a merénylet, ez is pár néhány száz méterre ide van. Van egy nagyon ért érdekes eh, weblap, religionofpeace.com eh, és ott azt eh, olvashatjuk, hogy Christchurch óta 20 iszlamista merénylet volt Európában. Hát a hangsúlyt egy, egy nagyon tragikus incidensre helyezi ön, ami a világ másik végében történt. Az előbb megnéztem a hivatalos statisztikákat, a svéd hivatalos állami statisztikákat, a megerőszakolók etnikai hátteréről. 68%-uk nem svéd hátterű. Tehát, hogyha itt nem lehet fake newsról beszélni, persze, gondolja, hogy keresetet lehetne indítani olyanok ellen, akik kamuhíreket terjesztenek? Polák asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, németül beszélek. Köszönöm, hogy eljött hozzánk eh, Sinas eh, biztos úr. Ha biztonságról beszélünk, akkor a eh, Frontexről is beszélnünk kell ebben a vitában, hiszen a legnagyobb ügynökségünk nagyon fontos szerepet játszik. A legfrissebb számok alapján, amit Michel, az tanács elnöke, tett közzé új eh, a Frontex költségvetését 40%-kal akarják csökkenteni. Nem tudom, hogy jó ez az információ. A Frontex nagyon fontos fejlődési szakasz előtt áll. A Frontex, hogyha jól fejlődik tovább, akkor a megoldás része lehetne a külső határainkon tapasztalt számos probléma kapcsán. Itt hát, hallunk azonban emberi jogsértésekről, erőszakos pushbackekről, és már nyomasztóak ezek a adatok. Ön hogyan ítéli meg, hogyan ítéli meg a külső határok védelemnél, hogyan akarják biztosítani a, az emberi jogok tiszteletben tartását? nem hagyok ki senkit. Ön szót kér, Papadakis úr, próbálja meg rövid lenni. Köszönöm szépen. Láttuk, hogy a szélső jobb oldal hogyan használja ki ezt az EU politikát, akár a határokon is az EU-nak meg kell mondani, hogy mi is a helyzet a biztonsága kapcsolatban, a migránsokkal, a, a menekültekkel kapcsolatban. A Frontex kapacitását megnövelik tízezer főre, és közben hihetetlen helyzetek alakulnak ki az úszó határok kapcsán, itt a görög szigeteken működő befogadó központokra gondolok mindenek előtt, tehát fölértékelik most a korábbi Sofia missziót, ugye Líbia partjainál. Mi is a cél? Az, hogy kimentsék a menekülteket és a migránsokat. De milyen politikát követünk? ott, ahol látjuk, hogy a Dublin miatt, illetve az EU-Törökország megalapodás miatt hihetetlen helyzetbe kerültek a görög szigeteken élő emberek. Mit tud ön erről mondani? Tehát menekültek migránsok kérdésköréről. Mindenki lehetőséget kapott, aki szeretett volna hozzászólni. Skinas biztos minden kérdést feljegyzett, és hát biztos, hogy még felmerülnek majd más kérdések is, amikor elkészül a jelentés tervezet. Most 15 eh, perce van a válaszadásra, már előre is köszönöm, hogyha ezt betartja. Köszönöm, elnök úr, és mindenkelőtt köszönöm annak, hogy jól ejti ki a nevemet. Ön nagyon kevesek egyike, sőt, az egyetlen, aki azt mondja, hogy skinász. Nagyon gyorsan a Szofiával kezdeném. Most nem haboznék, nem akarnék véleményt mondani erről a döntésről, amely a külügyi tanácsban született meg tegnap. Már csak azért sem, mert a Sofia A, nem tudom, hogy hogy fogjuk hívni ezt a missziót, ez egy közös kül- és biztonságpolitikai misszió lesz, mi közösségi kompetencia, de a döntésnek megvannak a, meg azok a keretei, ami lehetővé teszi, hogy az EU, illetve az ebben műveletben résztvevő tagállamok tényleg ellenőrizni tudják a fegyverembargó betartását, a berlini konferencián hozott döntések betartását, ami ezt felvállalta az Európai Unió, és ugyanakkor figyelembe kell venni nyilván, a, hogy ennek milyen hatása van a migrációs áramokra, hiszen ez egy külön kötelezettségvállalás, hogy ennek a migrációra gyakorolt hatását, a következményeket is fel kell tudni mérni. A tagállamok külügyminiszterei elég bölcsek ahhoz, szerintem, hogy tudják, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. Úgy tűnik, hogy úgy gondolják, hogy a, hát a többszörös célrendszerben ezt ők képesek felvállalni. Interoperabilitás. Kezdetől fogva azt mondtam, hogy támogatni fogjuk az interoperabilitást az alapok kapcsán. Folyamatos felülvizsgálat lesz, készül biztonságról jelentés, és a szükséges szegési eljárásokat is indítunk az EU LISA igazgatójával találkoztam nemrég, és, és azt mondta, hogy minél előbb megpróbálják a feladatot teljesíteni. Az Eurodac jogalkotási javaslata, hogy tudják, már elkészült, ezzel is foglalkozni kell, és ennek a paknunknak a részeként erre sor fog kerülni szisztematikus regisztrálása nyilvánvalóan szükség van. 5G. Nos, részt vettem a hétvégén a Müncheni biztonsági konferencián, és nem pozitívan lepődtem meg, amikor azt láttam, hogy a toolbox megközelítésünk, amiről tíz nappal ezelőtt döntöttünk, ez, ezt, ezt széles körben elfogadták. Ez egy konkrét európai módja annak, hogy foglalkozunk az összes érintett kérdéssel. Itt nagyon sok mindenről van szó, biztonság természetesen, de nagyon komoly geopolitikai hatásokkal is számolni kell. A szolgáltatók részéről. tehát az egész rendszer, amit bemutattunk, ez az architektúra, kezdve a e, toolbox az eszköztárral, de az azt követő lépésekre tekintettel is. Ugye az Európai Bizottság és az Európai Unió folyamatosan monitorozza fog a kockázatokat, és a tagállamok be kell, hogy számoljanak a kritikus infrastruktúrák kapcsán felmerülő kockázatokról. E, Szíbel asszony e, nyilvánvaló tudja, a végrehajtás elkötelezetten szorgalmazom. Emlékszem, hogy a relentless implementation kifejezést ha használtam egyszer, tehát könyörtelenül ki kell kényszeríteni a végrehajtását a jogszabályoknak. Nem akarunk csak itt biciklizgetni új dolgok felé, anélkül, hogy biztosítanánk, hogy mindent alkalmaznak is. Prüm, nos, létezik ez a megvalósíthatósági tanulmány, ami most készülőben van, de szívesen megnézzük még egyszer, ha ön azt gondolja, hogy ezt a, még más dolgokat is meg kell nézni. A gyermekek szembeni szexuális erőszak, itt új megközelítésre és egy új Európol mandátumra van szükség. Jártam nemrég az Európolnál, és az ottani megbeszéléseimből kiderült, hogy ők nagyon sikeresen dolgoznak a jelenlegi mandátum keretei között, de az új dolgok, új, dolgokat, új mandátumot követel meg, például a privát cégekkel való együttműködés, azután a civil kell való együttműködés rendészeti szervek, azután sok technológiai céggel folytatott együttműködés, itt meg lehet mit javítani. Radikalizáció kérdése. Itt az a különböző hálózatok állnak a figyelmünk középpontjában a előadásomon elmondtam, hogy 60 millió eurót szánunk ennek a projektnek a támogatására. De szeretném világosá tenni, nincs egy ilyen varázslat, hogy megnyomunk egy gombot itt Brüsszelben, és akkor megszűnik a radikalizáció. Hát minden szinten nagyon sok munkára van szükség, a börtönökben, az iskolákban, a helyi közösségekben, vallásos közösségekben, egyházakban, de mindenütt, ahol valakihez hozzá tud járulni. Én feltasszony. Nagyon érdekes és új javaslata volt ez az egy egy egyet a parlament, egyet a tanács. A ezt bele kéne írni tanácsi következtetésekben, biztos, hogy nagyon hasznos lenne számunkra, akkor végre is hajtanánk, ha nem, hát ugye ez egy kicsit talán túlzott invenciózus javaslat volt, hogy én területemben ilyesmit bevezetnénk. PNR. Tudom, és tudom az önök, ismerem az önök érzékenységét, folynak az előkészületek, jogi elemzést fogunk végezni, ezt következő hónapokban ezt majd be is mutatjuk. Ez is egy olyan kötelezettségvállalás, amit minél előbb meg kell valósítani. Nos, Fest úr megjegyzését nem méltatom válaszra talán csak annyit mondok, hogy Auschwitzban jártam a felszabadulás 75. évfordulóján, és a szabadvilág vezetőivel együtt ott járva, úgy gondolom, hogy a múlt, az európai történelem múltjának a démonjai nem kapcsolódnak a migránsokhoz. Auschwitzban nem voltak migránsok. Brinkman asszony, az adatmegőrzés kapcsán azt hiszem világos az álláspontunk Először is meg kell várnunk a bíróság döntését, akkor döntünk majd a következő lépésekről, beleértve a megvalósíthatósági tanulmány, better regulation, a jobb minőségi jogalkotás, nyilvánvalóan készülnek hatásvizsgálatok, hatástanulmányok, és soha nem terjesztünk be jogalti javas, jogalkotási javaslatot, amíg nem vagyunk bizonyosak abban, hogy tényekre alapozott a javaslatunk, evidence-based. Egy kollega összekapcsolni a finanszírozást az extrémizmussal, és az Európai Bizottság nyilvánvalóan nem finanszíroz szélsőséges szervezeteket, sőt, nagyon is komolyan auditáljuk, ellenőrizzük a finanszírozást. Hogyha bizonyítéka van ennek az ellenkezőjére, azt örömmel látnám. A biztonsági unió értékelése, hogyan értékeljük itt az előrelépést. Mindenek előtt azt hiszem 20 biztonsági uniós előrehaladás jelentés készült, ugye rendszeresen tesszük közzé ezeket, jövőben is. Jelenleg egy mély búvár, mélyre merülünk a bizottság összes részlegénél valamilyen értelmes módon hozzá kell járulni a stratégia megszületéséhez, és hatásvizsgálat is készül a stratégia kapcsán konkrét intézkedésekről, még ez is idén meg lesz. Egyesült Királyság Hát én személyesen nem akarok túl sokat beszélni a Brexitről. A Brexit a negatív agenda része. Én inkább szívesebben beszélek pozitív programokról, tervekről, de hát ha már rákérdeztek erre, azt hiszem már a köztudottá vált, hogy a tárgyalások sorrendjéről Mise Bányi mm, csapata tárgyal majd a, a főigazgatóságokkal együtt és a mandátum értelmében, amit bemutattunk, és amit a tanács elfogadott, a biztonsági partnerségről külön lesznek tárgyalások, ugyanis nyilvánvaló, hogy a biztonságot nem akarjuk feláldozni a gazdasági együttműködés voltárán, és nem is akarjuk elfogadni itt a különböző megosztó tárgyalási taktikákat. Mesterséges intelligencia. Ma volt egy nagyon fontos pillanat. Nagyon megválogatom a szavaimat, de volt egyfajta történelmi pillanat a kollégiumban, amikor is ezt a folyamatot, hogy eh, hozzunk létre egy európai keretet a mesterséges intelligencia fejlesztésére. Nos, ez megszületett. Mi vagyunk az egyetlen blokk vagy, eh, vagy eh, erő a világon, aki ezt megteszi ugyanis ha mi megkérdezzük, hogy kinek a kezében vannak az algoritmusok, hogyan lehet biztosítani azt, hogy ne Joe mérnöknél kezében legyen a kult az algoritmusokkal kapcsolatban, hanem így a gazdaság, a társadalom profitáljon ebből. Ezért itt Európában kell, eh, hogy legyen a kulcs, a kontroll. Nyilvánvaló az Egyesült Államok szerepe, ugye ott van a Joe mérnök, másik pedig Kína. Hát Kína még nem mondott semmit. Ezért ez egy történelmi jelentőségű lépés volt, amit ma megtettünk, és minden hálózat részt fog venni a konzultációs folyamatban, és segítenek majd létrehozni a az mesterséges intelligencia európai modelljét. A mandátumok kapcsán ugye, együttműködés harmadik országokkal, hozzáférés az adatbázisokhoz, adatvédelem, ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. Jön asszony kérdése korrupcióról, Nos, a gazdasági governance és a szemeszter keretében az ország specifikus ajánlások kapcsán idén Ugye nyolc országnak küldtünk konkrét ajánlásokat a korrupcióval kapcsolatban. A jogállamisági mechanizmus is célba veszi a korrupciót, és a, ha szükséges, akkor a büntetőjogi területen is figyelembe fogjuk ezt venni. Be kell venni a helyi szintet is a radikalizáció elleni mert ez nyilván nem csak egy brüsszeli feladat titkosítás, hogy az e-bizonyíték e javaslat, hát erről még folynak a tárgyalások, és már itt is elmondhattam, hogy egyetlen jog sem abszolút jog. A polgárok megérdemlik a biztonságot, és hogy tiszteletben tartsák a személy adataikat. MFF. Itt hát több a leg, ilyen kulcsfontosságú van, holnap az egyik a rendkívüli csúcs találkozó lesz. Hát eljutunk a megegyezéshez talán, többek szerint, mások szerint nem valószínű, Eh, hát itt a két eh, tábor vagy iskola eh, között egy nagy kolosszus van. Charles Michel javaslata egy első lépés, amiben benne van a lehetőség az, hogy mindenkit összehozzon. Ami a mi területünket illeti, a fő kérdéseket, itt világos szeretnék lenni. A migrációs és menekültügyi csomagot most véglegesítjük és a közvetítők, a résztvevők, az emberek, a parlament, mindenkinek a részvételével akarjunk a nagyon ambiciózust, célokat megfelelő finanszírozással megvalósítani. A, ezen a területen, a migráció és a biztonság területén nem haladhatunk úgy, hogy aszimetria legyen a valóság és a tervek között. Ez egy hatalmas hiba lenne. A felelősséget újra és újra eh, ki kell hangsúlyozni, a határőrizet, a menekültügyi eljárások eh, kapcsán eh, folyik erről a diskurzus, itt van azután a Frontex, az Európol, mindenki, és akkor kiderülne, hogy nincs meg a pénz a jogalkotási feladatok ellátásához. Von der azt, asszony, aki holnap majd képviseli a bizottságot a csúcsnálkozón, teljesen tisztában van ezekkel a kérdésekkel, ma délelőtt a kollégium ügyesen is erről szó volt. És végül Papadiki úr, Nos, ő megpróbálta valahogy azt mondani, hogy az a tény, hogy a szélső jobboldaliak az európai életformát veszélyeztetik, Hát én ezt megfordítom. Én azt mondom, a szélsőjobban arra várnak, hogy lássák, hogy mi vajon belépünk -e ebbe a csapdába. Azaz, hogy mi rosszul érezzük-e magunkat, és ők győztesként érezhessék magukat. És úgy gondolom, hogy a migrációt kézben kell tartani, világos fejjel, konszenzussal, és nem milyen nagy érzelmek felkorbácsolásával. Mindig lehetnek egyszerű megoldások. Volt ugye a gazdasági válság, és idén már nagyon egyszerű megoldásokkal sikerült nagyon bonyolult problémákat megoldani. Itt a jó, az igazi, valós megoldások mindig olyan megoldások, amelyeknél a probléma minden szempontját figyelembe vették. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon nagyra becsüljük ezeket a találkozókat, a stratégiáról való a eszmecserét, és hát tegyünk meg mindent annak érdekébe, hogy mélyebben megvizsgáljuk az önök, az ön portfólióját, de ahogyan elmondtam már, még biztos, hogy lesz erre vonatkozólag további lehetőség az eszmecserére. Roberti úr, két dolgot kérdeztem. Egyrészt azt kérdeztem, hogy mit gondol az európai pénzmosási ügynökségről, illetve a Eurojust költségvetésének megnyírbálásáról. Én csak annyit mondtam a válaszomban, hogy az MFF-en belül az ambícióinkat, a céljainkat pénzekhez kell kötnünk, illetve forrásokhoz. Ez vonatkozik egyébként a, az ügynökség munkájára is, amelyért egyébként inkább Vera Jurova felel. Kérem, hogy még maradjanak bent a teremben, mert van még egy fontos napirendi pontunk, egy jelentéstervezettel kapcsolatban nagyon technikai kérdésről van szó, amelyre még oda kell figyelnünk a következő percekben. Köszönöm szépen! Okay, colleagues, let's move because time is of the essence. Yes, we still have a point to go, as I said. Van még egy napi rendi pontunk, ahogyan elmondtam. Kérem csendet, kérek. Mindenki üljön, üljön le. And try to stay in silence in the room. És próbáljon meg mindenki csendben maradni. Ez egy implementációs döntés, az automatikus adatcseréről az Egyesült Királyság és a daktiloszkópok, tehát nem csak új lenyomatok, hanem az ehhez kapcsolódó adatforgalomra vonatkozik. Az Egyesült Királyság már nem az Európai Unió tagja, és nem sokára harmadik országá válik mindenféle szempontból december 31 én 1-én mindenképpen ez így van, lesz, tehát januártól, jövő januártól ö, harmadik országgá válik, tehát kevés az időnk, tíz hónapunk van arra, hogy megegyezzünk velük. A jövőbeli EU Egyesült Királyság kapcsolatokkal kapcsolatban. Ez nagyon stresszelő helyzet, és az Európai Bizottságnak az a célja, hogy egy implementációs döntést valósítson meg az adatcserével kapcsolatban. Ez egy új fejlemény, és az Európai Parlament a szerepével kapcsolatban is felmerülnek kérdések. Ez egy konzultációs eljárás lesz egy véleményt kell írni a Libe szakbizottságnak, és ahogyan elmondtam, három hónapunk van rá, tehát előbb vagy utóbb ennek az ügynek a végére kell járni. A jelentésről a márciusi első plenáris ülésen kell majd szavazni, úgyhogy nekünk is sietnünk kell, és gyorsan kell eljárnunk. Meghallgatva az illetékeseket a bizottságtól. Azt kell, hogy mondjam, hogy menjünk tovább, menjünk előre. Én vagyok ennek a jelentőstevője. És hát a bizottság kiemeli, illetve a tanács kielemeli azt, hogy az Egyesült Királyság nem fog megfelelni a Prümmi Egyezményben foglalt összes döntésre. 2008-as Prümmi folyamatról beszélünk. Tehát itt nagyon fontos azt végig gondolni, hogy mit tudunk tenni, hiszen a, csak az elítélt emberekről lesznek adatok az adatbázisban, a vádlottakról nem. December végén, ahogyan elmondtam, vége az időnknek, az Egyesült Királyság harmadik országá válik, tehát ez jogi szempontból egy új eszközre van szükség mindenféleképpen. Ez pedig oda vezet, hogy jogi kereteket kell biztosítanunk, lesz egy átmeneti időszak is, amikor az adatcsere megvalósul, egy olyan országgal kapcsolatban, amelyel éppen nem garantál, nincsen garanciája a ö, kölcsönösségnek, és a, ahogyan elmondtam, a prümmi döntésnek a hatája sem terjed ki erre az országra. Úgyhogy akkor halljuk Matea Pepkovics-tól, aki a horvát elnökségtől érkezett, hogy hogyan látja ezt a helyzetet, és Én vagyok ennek a témának a, a előadója, úgyhogy ezért is gondolom, hogy nagyon fontos lenne február 12-én, nem olyan régen az Európai Parlament a plenáris ülésen elfogadott egy állásfoglalást, amelyet 343 ember vagy parlamenti képviselő támogatott, köztük egyébként a legnagyobb frakciók képviselői, és gyakorlatilag kimondtuk pontosan ezeket a szavakat. Az Egyesült Királyság nem kaphat az európai információs rendszerekhez közvetlen hozzáférést, és az igazság ügyi együttműködésben sem lehet nekik minden adatot átadnunk, gyakorlatilag mindenfajta együttműködést csak megfelelő garanciák mellett lehet lebonyolítani, és a személyes adatok védelmét biztosítani kell, olyan értelemben, ahogyan azt az uniós jogszabályok kimondják. Boris Johnson szó szerint azt mondta, hogy saját adatstandardokat akar kialakítani, és ez nem vág majd össze az Európai Uniós adatvédelmi szintekkel. Ez világosan kiderül, úgyhogy gyakorlatilag azt tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy könnyen lehet, hogy nem lesz itt hatékony adatvédelem, megfelelő időben nem is fogják tudni ezt kialakítani, és hogyha a határidőket figyelembe vesszük, akkor látható volt az SIS esetében is, ez ugye a második generációs Schengen információs rendszer, ezzel egyértelműen visszaélt az Egyesült Királyság, és nem vette figyelembe a vonatkozó Európai Uniós jogszabályokat, ezért is gondoljuk azt, hogy az implementációs döntések mögötti gondolatokat a jelenlegi helyzetben hogyan tudjuk értékelni. Nem látunk semmiféle implementációt az EU-s standardokra vonatkozólag az Egyesült Királyságban, tehát ez további kihívást jelent, és meghallgatjuk a horvát elnökséget. Önöki a szó. Jó napot kívánok, kedves elnök úr, köszönöm, hogy szót kapok. Kedves európai parlamenti képviselők, az elnökség nevében szeretném a tanács álláspontját ismertetni az Egyesült Királysággal való adatcsere tekintetében. Az Európai Parlamentnek december 12-én a tanács átadott egy implementációs döntésre vonatkozó tervezetet. Szeretnénk mindenképpen azt látni, hogy a belső biztonság kontextusába helyezve egy átmeneti időszakot fogunk kialakítani. Az Egyesült Királyságban az Európai Uniós jogszabályok és a rendvédelmi szervekre vonatkozó szabályok az átmeneti időszak végéig alkalmazhatók. A kilépési szerződés értelmében főként a 127-es cikkre értem ezt. A Prümmi döntés implementációja rendkívül fontos, és ezzel kapcsolatban az adatcsere értelm, értékelése megvalósult. a parlamentnek küldött implementációs döntés esetében is kimondható ez, és a következőket kell figyelembe vennünk. Nagyon fontos művelet és gyakorlati szempontból a ö, gyanúsítottakra vonatkozó adatok ö, cseréje, főként a terrorizmus és a határon átnyúló bűncselekmények felgöngyörítésének szempontjából 2019. június 15-éig kell, illetve hogy ekkor mondta ki az automatikus adat cserét az új lenyomatokra vonatkozólag. Ugyanez a helyzet a DNS adatokra vonatkozólag is. Június 15-éig, 2020. június 15-éig az Egyesült Királyság felülvizsgálja a vonatkozó jogszabályait, a tanácsnak újra kell értékelnie a helyzetet azzal kapcsolatban, hogy az automatikus DNS adatokra vonatkozó adatcsere megvalósuljon. A parlament feladata a releváns adatcsere ellenőrzése, a DNS-re vonatkozó adatcsere 2019. június 19-e óta él, ebből több, ebből, ebből több mint 1900 döntés született. A legfontosabb a belső biztonság javítása és a rendvédelmi szervek munkájának segítése. Gyakorlatilag több mint 15 ezer adatcserére került sor, több mint 8000 esetben a tagállamok képesek voltak arra, hogy az egyes profilokhoz hozzárendeljen személyeket a saját adatbázisaiból. Mondok egy példát. 5543 esetben Francia nem beazonosított DNS minták, amelyeket különböző nyomozások alapján szedtek össze, és nem lehetett ezeket beazonosítani. Az Egyesült Királyságbeli adatbázisban találtak megfeleléseket. Több mint 700 eset a német adatbázisok és az Egyesült Királyságbeli adatbázisok között is megvalósult, több mint 700 ilyen egyezés. Ez a prümia adatcsere mechanizmuson belül javítja az Európai Unió belső biztonságának helyzetét. Ez rendkívül fontos mindannyiunk számára, és gyakorlatilag még egyetlen egy prümmia megegyezés is 2020 végéig, amely hozzájárul ahhoz, hogy terrorista cselekmények vagy komoly bűncselekményeket meg tudjunk akadályozni, hozzájárulhat ahhoz, hogy javuljon a biztonsági helyzet. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy az Egyesült Királyság miért akarja megváltoztatni a politikáját, ahogyan azt a tanács is kérte, én azt hiszem, hogy ez az ő legjobban felfogott érdekük, ugyanis hogyha az Egyesült Királyság nem lenne képes a saját politikáit hozzáigazítani az EU-shoz, akkor a prümi együttműködés sérülne, ez pedig az összes tagállam számára nagyon jó, és az Egyesült Királyság számára is igen előnyös. Több mint 3300 nem meghatározott profil talált megfejtést az összeköttetéseken és az adatbázisokon belül. Az Egyesült Királysággal való megállapodás az átmeneti időszakban a bizottság feladat körébe tartozik. Köszönöm szépen! Szeretném, hogyha kitérne arra pontra, amit meg, megemlítettem, a DNA és az autoregisztrációs rendszer. Ön hogyan látja ebben a tekintetben az Egyesült Királyság pozícióját? Nem tűnik úgy, mintha az Egyesült Királyság a DNA-t bevezetné a jármű regisztrációban. Ez egy korábbi elvárás a Prümmi döntés értelmében. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió, Unió tagországai nem férhetnek hozzá ezekhez az adatokhoz, és az Egyesült Királyság nem teszi lehetővé a hozzáférést. Azt gondolom, hogy erre a kérdésre már válaszoltam, és adok példákat is. Ami a DNA adatcserét illeti, hét tagország van összekötve. Hét. Rottenberg úr a tanácsot képviselő, Európai Bizottságot képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid lehetek. Ami a bizottságot illeti, természetesen um, tudomásul vesszük az ön jelentését, és mint ön, én is mindig támogattam a teljes kölcsönösséges a prümi adatok kapcsán az Egyesült Királysággal. Ez egy tanács által vezetett folyamat, és a tanács fog dönteni arról, hogy a megvalósítási határozatot elfogadja, vagy nem. Az elnökségre reagálva csak megerősíthetjük azt, hogy a prümi határozatok alkalmazásban maradnak, és amit a tanács tesz most a megvalósítási határozatában, hogy megerősíti azt, hogy a személyes adatok kezelését illetően a prümi határozat kapcsán ez egy megvalósítási határozat, teljes mértékben összhangban áll a meglévő szabályokkal, és amennyire mi meg tudjuk ítélni, az értékesen tanács készített, teljes körű, pontos. Ha a jövőbe tekintek, akkor emlékeztetnék arra, hogy a 2016-os népszavazás óta a bizottság mindig egy olyan megközelítést alkalmazott, jogalkotási technikai szabályzásnak nevezhetjük. A mostani időkben kell tudni alkalmazni ezeket a szabályokat. Az Egyesült eh, Királyság esetében a szabályozás az év végéig eh, érvényesíteni kell. Ami a kérdést illeti, a DNA-t illetően, illetve a járműregisztráció kapcsán, a DNA a szabadatokat bemutattuk önöknek, és ezek meggyőzőek, úgy érzem, ami az új lenyomatok cseréjét illeti, az adatcserére nem került sor, amikor pedig a járműregisztrációs regisztrációs adatok cserét réről beszélünk, itt sincsen ilyen csere az Egyesült Királysággal, hiszen hiányzik még a megvalósítási határozat. Köszönöm. Természetesen megértettük azt, hogy mindez konzultációs eljárás keretében zajlik, de az Európai Parlament nem csak hogy jogos, de nyugodtan tehet ebből politikai szempontot is. A bizottság eltökélte magát a tárgyalások továbbvitelét illetően, hogy akkor, amikor az Egyesült Királyság harmadik országá válik, akkor az EU standardjainak eleget kell, hogy tegyen. Hát ezzel kapcsolatban döntést kell hozni, és amint megpróbáltunk eh, tisztázni, az az, hogy milyen a helyzet most. Az adatok cseré az egy dolog, de eh, amennyire sikerült kiderítenünk, csak hét ta- 27-ből, 27-ből csak 7 tagországnak vannak adatai, és kapnak adatot az Egyesült Királyságtól. A Prüm határozat értelmében az Egyesült Királyság is benne van a rendszerben. Ez azt jelenti, hogy nekünk um, információt kell szolgáltatni az Egyesült Királyságnak, ők ezt röjjében azonban nem teszik meg, legalábbis a tagország nagy részében nem, csak néhányban. Második pont, a bizottságnak tisztáznia kell a saját álláspontját, hogy, nekik, hogy mi a szerepe, önök az Európai Szerződések körzője, milyen lesz akkor majd a helyzet eh, december 31-e eh, után. Januárban eh, az első királyság harmadik országá válik. Mi kapunk-e tőlük adatokat, ők kapnak-e tőlünk adatokat, milyen nyomást tud gyakorolni az Egyesült Királyságra annak érdekében, hogy jogi szabályait eh, mindehez igazítsa. Az áttekintési záradék értelmében, amelyeket a tanács kifejezett június 15-e, eh, ami a gyanúsítottakra vonatkozó adatokat illeti. Itt az időkeret eh, nagyon limitált, hat hónapunk van, pusztán hat hónapunk az átmeneti időszak végéig. És az Egyesült Királyság hogyan fog tudni az adatokhoz hozzáférni december 31-e után. Erre tudna választ adni? Parancsoljon. Jelentéstevő vagyok, de azt gondolom, hogy a többi eh, frakciót is meg kell kérdezni, hogy hozzá szeretnék-e szólni a vitához, miután meghallgattuk a sorsajnokséget, a bizottságot és a tanácsot. We should try to make our best as we minutes available. We should, we should try to do our best as to the minutes available. But just this... Visszatérve a kérdésre, mi történik az átmeneti időszak után? Mi lesz a jogi rezsim, és mi lesz a bizottság szerepe annak biztosítása érdekében, hogy miután az Egyesült Királyság harmadik országa válik, tartsák tiszteletben az EU szabályozásokat. Nagyon egyszerű a válasz, hogyha 2021. január 31-ig nem születik új megállapodás, és lezárul az átmeneti időszak, akkor a prümi rendszerhez való kapcsolódás megszűnik. George, now let's, let's hear from the, of course, let's hear from our, from our shadows, please. Hallgassuk akkor meg az árnyék jelentős tevőket. Veszler Limasszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, eh, amit mondott, és köszönetet szeretnék mondani a sors elnökségnek és a bizottságnak is az információkért. Lett volna néhány kérdésem. Nagyon rövid bevezetőt szeretnék tartani franciául. El szeretném mondani az, hogy nagyra értékelem Bishop Barnier munkáját, és eh, nagyra értékelem azt az egységet, amelyet sikerült eh, megalkotnunk 27-en. Azt gondolom, hogy eh, nagyon fontos az, hogy megtartsunk egy olyan attitűdöt, amely makulátlan az Egyesült eh, Királysággal szemben. Nagyon fontos tiszteletben tartani a briteket, mint egy olyan ország, amely harmadik országá válik, és egy olyan ország, amelyel szoros kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni, mind eh, Nagy-Britanniát illetően, mind pedig eh, az EU-t illetően. Visszatérek az angolra. Amikor a bűncselekményekről, bűnözésről és a terrorizmusról van szó, akkor azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen a jó együttműködést biztosítani az Egyesült Királysággal, de az átmeneti időszak után is így van ez. Ők határozzák meg a jövőbeni együttműködéshez a hangnemet, és fontos, hogy szoros partnerek maradjunk, amikor határokon átnyúló bűn cselekmények elleni küzdelmet illeti az Egyesült Királyság 9 millió elítéltől vesz új lenyomatot, 5 millió személy DNS, adata, DNS, DNS adatai hozzáférhetők a hálózatban, és ezt közfelkiáltással sikerült elfogadni 2019-ben. A DNS adatok jelenleg alkalmazott szabályozás Ausztria, Németország, Hollandia, Németország esetében kerülnek alkalmazásra, és ezek az adatok operatív szempontból nagyon hasznosak. Az Egyesült Királyságnak a legnagyobb adatbankja van az Európai Unióban, amikor a DNS-ekről van szó, és az új lenyomatokról. Én úgy gondolom, hogy ez bennünket büntethetne, ha mi ehhezekhez az adatokhoz nem férünk hozzá, és ezzel a, az Egyesült Királyság is úgymond meg lenne büntetve. Igaz az, hogy az Európai eh, Parlament Barnyének és csapatának világos tárgyalási mandátumot adott, különösen amikor az érzékeny adatokról van szó, szóval biztonsági kérdéseket illetően, de Barnyé csapatának kell ezt elvégeznie, de 2022. decemberre után. Mindjárt befejezem, mindjárt befejezem. Csak azt szeretném mondani, hogy az említett okok miatt én nehéznek érzem azt, illetve érezném azt, hogyha nem erősítenénk meg azt, amit a bizottság kér, hiszen a felelősség, amelyet a polgáraink érdekében vállalunk, különösen fontos határokon átnyúló bűnöldözés és a terrorizmus kapcsán. Itt tisztában kell lennünk azzal, hogy határokon átnyúló bűncselekményekről, terrorizmusról beszélünk, illetve arról a tényről, nem kapjuk meg a gyanúsítottak profilját, és ez azt jelenti, hogy még több cserét szeretnénk az adatok a cserét illetően. Tehát én nehezen értem meg azt, hogy miért kellene itt nemet mondanunk. És még egy kérdést tennék fel. Az adatok szempontjából az Egyesült Királyság teljesítette az előzetes feltételeket a Prüm kapcsán, különösen a hatos fejezetet illeti az általános adatvédelmi rendelkezéseket. Ezeket az előfeltételeket eh, teljesíteniük kell. Köszönöm. Your kind understanding because eh, the time Megértésüket kérem. Fél hétkor be kell fejeznünk, és most még azért hallgassuk meg Infeld asszony. Egy gyakorlati javaslat. Nem tarthatnánk itt az árnyék előadó ülést, ahelyett, hogy átmennénk a épület másik részébe, ez már önmagában 10 perc. Szeretnék reagálni arra, amit a tisztelt kollégám az előbb mondott, hogy tiszteletet telet biztosítsunk az Egyesült Királyságnak. Persze, hát ők döntöttek arról, hogy elmennek, de őszintén szóval a jelenlegi brit kormány nem mutat túl nagy tiszteletet az Európai Unió irányában. Nem értem, a dolgok sorrendjét. Szerintem a tanács a fordítva nyergeli meg a lovat. Először az Egyesült Királyság kell, hogy elfogadja a mi feltételeinket, és utána kapják meg a hozzáférést, mert milyen mozgásterünk mag marad, hogyha azt mondjuk, hogy jó, majd évvégéig biztos, hogy meg tudnak felelni, de már most biztosítjuk a hozzáférést. Tehát miért? Minek? Itt nagyon rövid az idő hogyha a bizottság és a tanács már most megengedik a hozzáférést, amíg az Egyesült Királyság ugye még nem mm, felel meg a feltételeknek, akkor hát hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ha az Egyesült Királyság év végéig sem fogadja el a mi feltételeinket, hogy hogyha akár évekig is elhúzódna ez az ügy, nincs bizalmam a tanácsban és a bizottságban, mert egyetlen egy olyan alkalom sem volt, amikor a tanács és a bizottság visszavont volna egy ilyen megállapodást. Nem tudom, hogy mi ösztönözné az Egyesült Királyságot arra, hogy elfogadja a feltételeinket, a teljes viszonosságot, a ugyanolyan standardokat, hogyha már most megkapják a hozzáférési jogát. És ugye itt van ez a fantasztikus kis játékszer. Nem értem, hogy miért nem biztosítjuk vagy össz, ezt az ösztönzőt, hogy tovább, hogy igenis valamivel ösztönözzük őket arra, hogy elfogadják az elveinket, a teljes viszonosságot. Nem tudom, hogy mennyire bízhatunk meg az Egyesült Királyságban. Hát az elmúlt hetek azt bizonyították, hogy nagyon sok tekintetben nem bízhatunk bennük. Az Európai Bizottság már 2015-ben is úgy látta, hogy az Egyesült Királyság visszaél a Schengen információs rendszerhez való privilegizált hozzáférési jogával. És akkor itt csukott szemmel bízunk meg bennük, vakon bízunk bennük? Nem, szerintem nem kell nem, ők nem osztanak meg velünk információt, azt hiszem 75 ezer elítélt bűnözőről, és amikor ezt felvették, hát most ezek után kérdezem, hogy bízzunk bennük. Nem. Először fogadják el a feltételeinket, és utána majd bízunk bennük. Delbe Corfield asszony itt van. Parancsoljon. Sophie, én és nagyjából mindent elmondtak. Úgy tűnik, hogy eh, úgy folytatódik ez, mintha nem lenne Brexit. Nem veszik figyelembe, amit Boris eh, Johnson nyilatkozott, eh, amire ön is utalt. Mi azt mondtuk, hogy meg fogjuk védeni a polgárok jogait az átmeneti időszakban és utána is, amikor új kapcsolatrendszerünk lesz az Egyesült Királysággal. Néhányunkkal együtt látogattunk az Eliza ügynökségünkhöz, ahol ugye ezek az adatbázisok vannak, és az Egyesült Királyság, hogy újra majd visszaél az adatokkal, hát ők azt mondták, hogy nem, mert itt a bizalomra épül minden, de hát éppen bebizonyosodott, hogy ez a bizalom az indokolatlan. Hát azt mondják újra és újra, hogy nem az a szándékuk, hogy a mi sztenderdjeinket, adott védelmi normáinkat akarnák alkalmazni, nem akarják az európai sztenderdeket, és ezt már most kimondják, nem is akarják megvárni az átmeneti időszak végét. Tehát a raportőr teljes támogatásomat élvezi, amit Szofi mondott, hogy ugye a kocsi hát végére kötik a lovakat, és nem előre, ez is így van, úgyhogy fordítva ülik meg a lovat. A biztonság nem csak arról szól, hogy védelmet biztosítsunk a bűnözőkkel szemben, nem. A biztonság az átlag emberek ehm, magánszférájának és adatainak a védelme. Ez egy nagyon fontos szempontja a biztonságnak, és kicsit elegen van abból, hogy mindig másokat nézzünk, pedig mi az embereket, a polgárokat képviseljük, és ez ugyanúgy, mint a britekre, vagy más európai polgárokra is igaz, hogy meg kell védenünk a magánéletük védelmét, az adataik biztonságát, és ez egy nagyon fontos szempont lesz. Köszönöm szépen. Elnézést kérek Nikola Procaccini nevében, aki nem tudott most eljönni, úgyhogy én helyettesítőm őt. Az ECR nevében annyit szeretnék elmondani, hogy mi alapvetően támogatjuk a, a tanácsi álláspontot, de azért lenne még két megjegyzésem. Amennyire én tudom, a jelenlegi adatvédelmi irányelv és keretrendszer, illetve a rendvédelmi szervek általi felhasználás ebben az átmeneti időszakban kell, hogy kövesse az összes standardot, tehát ezek az uniós standardoknak kell, hogy megfeleljenek, tehát a következő egy évben nem kellene ez bennünket aggasszon. Nagyon fontos a mi állampolgáraink biztonságának garantálásához mindez. Gyakorlatilag ezek azok a döntések, amelyeket most el kell fogadnunk és hát a tanács is kimondja azt, hogy az Egyesült Királyság részéről az egész rendszer alapjai rendülnek meg, amennyiben nem bízhatunk ő bennük. Ilyenkor van egy felülvizsgálati záradék, amelynek értelmében fel lehet mondani ezt az együttműködést, hogyha az Egyesült Királyság nem kíván ebben az együttműködésben a lefektetett feltételek mentén együttműködni. Amikor állandóan a jogállamiságról papolunk, akkor elképesztő az, hogy a saját normatív igényeinknek sem tudunk megfelelni, azért, mert az éppen a tárgyalási érdekeink úgy kívánják. Itt a parlament részéről nem tartjuk elfogadhatónak azt, hogy stratégiai döntések szülessenek, hogyha eddig hibát követett, követtünk el, akkor legalább mostantól kezdve az emberek biztonságát védendő és sajnos itt megszakad a felszólalás. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Csak azt a kérdést szeretném felvetni, hogy nem hiszem, hogy megfelelőképpen választ tudtunk volna adni ezekre a felmerült kérdésekre. Nos, először is arra kell gondolni, hogy az Európai Uniós állampolgárok jogainak megsértéséről van szó, és visszaélésekre történt példa az Egyesült Királyság kormányának részéről a Schengen információs rendszerrel kapcsolatban is. Milyen biztonsági intézkedéseket valósítottak meg az Egyesült Királyságban annak érdekében, hogy ezt a biztonságot garantálni lehessen. A tanácsból azt mondják, hogy történt ilyen értékelés, de én úgy látom, hogy csak Németországgal kapcsolatban történt ilyen ellenőrzés, a DNS adatokkal kapcsolatban, három országgal, de ez nem az összes Európai Uniós ország, tehát én nagyon fontosnak gondolom ezt a kérdést, már csak azért is, mert itt azt látjuk, hogy még az saját adataink alapján sem valósulhat meg az adatcsere a DNS és új lenyomatok tekintetében. Tehát ebben a kontextusban kell gondolkodnunk, és nem értem azt, hogy mi a jogi indok amögött, hogy ezt tovább kiterjesszük ezt az egyetműködést akkor, amikor az Egyesült Királyság egyértelműen nem felel meg a feltételeknek, hogyha az év végéig úgy is le kell zárni ezt az együttműködést, én szerintem akkor nem érdemes már most sem folytatni. Végül pedig az Egyesült Királyság milyen erőfeszítéseket tenne technikai uh, kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Hát Túléptük az időt. Bejelentem, hogy az árnyék előadókkal a találkozó itt lesz ebben a teremben. Tényleg ez sokkal könnyebb így, de úgy látom, hogy két képviselő még szeretne hozzászólni, és hogyha már kitartottak, és ilyen sokáig itt maradtak, ezt, ezt meg kell jutalmaznunk, úgyhogy Hidvégi úr és Szipili kollega még szót kap. Hidvégi úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Itt mindent azon lencsén keresztül, optikán keresztül kell nézünk, hogy mi a legfontosabb. Az emberek biztonsága, bűnözők, nemzetközi terrorista hálózatok elleni küzdelem, Mindegy, hogy most szeretjük-e Boris johnson vagy amit mond, vagy a kormányát, ez szerintem helytelen köldöknézés. Az EU érdek az, hogy folytatódjon a csere. Több adatot kapunk tőlük, mint fordítva idő eh, lesz majd az átmeneti időszakban eh, megkötni egy eh, megállapodást, és legalább addig ez kell, hogy folytatódjon ez a csere a saját érdekünkben, és itt ez a, ez a fontos, nem az, hogy ki, ne, kit szeret, milyen megjegyzések tetszettek, vagy sem, ez a legfontosabb ebben a vitában. Szippel asszony, köszönöm, elnök úr évekig, amíg az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja volt, nagy örömmel vette át az adatokat, és nagyon is vonakodva adott át adatokat. Ez már nem volt egyensúly. Az Európai Unió tagjaként ez bizonyító dolog, hogy az Egyesült Királyság soha nem tartotta be az uniós szabályokat, sztenderdeket és az Egyesült Királyság kormányától halljuk, hogy nem is akarják teljesíteni vagy betartani az európai sztenderdeket. Akkor miről beszélünk? És hogyha ők nem akarják betartani az európai szabványokat, például az adatbiztonság kapcsán, akkor mi is a helyzet az adatok átadásával kapcsolatban? Tényleg meg tudjuk védeni a polgárainkat, hogyha megengedjük, hogy az Egyesült Királyság hozzáférjen az összes adatunkhoz, holott nem lesz kontroll, és nem tudjuk, hogy ezt követően még ki mindenki fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Kicsit sokkal az, hogy nyilvánvalóan az én benyomásom az, hogy itt a képviselők mindent megtesznek annak érdekében, hogy találjanak valami kis ürügyet, amivel megengedhetnék az Egyesült Királyságnak, hogy 2020. decemberre után is hozzáférhessenek az adatbázisokhoz. Ez elfogadhatatlan szerintem. See that is division here. Látom, hogy nagyon odafigyelünk ezekre a kérdésekre. Kérem most a jelentéstevőket, árnyékjelentéstevőket, hogy a következőket elmondhassam. Még mielőtt meghallgatjuk a bizottságot és a tanácsot, azt szeretném kérni, mert vannak bizony aggájaim is. Nem kell engem kioktatni arról, hogy mit jelent a biztonság. Én ezt komolyan veszem. Since that we bridge a transitionary rule to convey